C'est bon Von welchen Kollegen sprichst du? Qu'est-ce qu'il dit Von welchen Kollegen sprichst du? Fünf. Ah, ah oui, ja. one, two, six, three, six. four, five. Six. Six. Donc, euh, mes chers collègues. Euh, Kedves kollégák, 15 óra elmúlt, úgyhogy folytatjuk az Elefánt Csontpart EU megállapodás témájával. Ezt a GUE kapta meg ezt a javaslatot, és Joao Ferrera az, aki jelentéstevőnek ki lett nevezve. A bizottság már beterjesztette a javaslatot, mi pedig egy állásfoglalást fogunk ehhez csatolni, a módosítások beterjesztésének határideje mind a két dokumentumhoz lejárt. Joao. Il est pas là, Peter. Il est où, Peter? Hol van Péter? Annie. Il est où, Peter Bon, je voulais simplement, avant de donner la parole à Joao... Még mielőtt Joao-nak megadnám a szót, Szeretném üdvözölni azt a 15 meghívottat, akit Péter Van Dalen meghívására érkeztek, és Hollandiából érkeztek a megyei önkormányzatoktól. Péter Van Dalen is nem sokára megérkezik. Joao. Merci, Alain. Köszönöm, Alain. Ahogy az elnök úr is elmondta, úgy döntöttünk, hogy egy nem jogalkotási állásfoglalást dolgozunk ki a, ahhoz az ajánláshoz, amely ennek a megállapodásnak a megkötéséről szól, vagyis pontosabban az elefántcsontparttal megkötött megállapodás megújításáról szól. Általánosságban véve ez a jogalkotási állásfoglalás egy lehetőséget eh, nyújt eh, számunkra, hogy eh, megállapítsuk, mely pozitívumokkal jár ennek az állásfoglalásnak az alkalmazása, akár elefántcsontpartra, akár az Európai Unió flottájára, tehát a tagállamok flottáira nézve, még akkor is, hogyha nem mondhatjuk azt, hogy ez a megállapodás teljességgel kielégítő és mivel nem teljességgel kielégítő, itt eh, nyílik némi mozgástér ahhoz, hogy eh, ajánlásokat fogalmazzunk meg annak érdekében, hogy javítsunk rajta, ugyanis a megállapodásból eredő előnyök mindkét félre nézve lehetnének jobbak is. A halászati lehetőségek eh, kihasználtsága ízszerű volt, mondhatjuk azt is, hogy jó volt, Noha továbbra is vannak olyan halászati lehetőségek, amelyeket nem használtunk ki, és az új megállapodás igazodik ezekhez. Ebben a tekintetben az utólagos értékelést figyelembe vettem, elefántcsontpart gazdaságára nézve, megnéztük, hogy milyen bevételekre tesztelt az ország, akár a kikötő használata, vagy a kikötői létesítmények, a konzervgyártó létesítmények kihasználtsága szempontjából, illetve megnéztük a tonhal halászóhajók járulékos fogásait is, illetve megvizsgáltuk a monitorizáló lehetőségeket. Nem ignoráltunk ugyanakkor kevésbé pozitív aspektusokat sem, amelyeket a vitánkban megemlítettünk. Ugye voltak bizonyos korlátozások, tehát a helyi piacokon a nyersanyagok hozzáférhetősége, az a, erre is kitértünk. Általánosságban véve úgy gondoljuk, hogy a megállapodásnak az ágazati fejlesztésre vonatkozó aspektusa nagyra törőbb kellene, hogy legyen, és kézzelfogható eredményekkel kell szolgáljon. Ebben a nem jogalkotási ajánlásban, állásfoglalásban vannak területek, amelyek esetén azt javasoljuk, hogy a kormányzás, az irányítás javítható, a halászati ágazatra vonatkozó jogalkotás, illetve az utolagos irányítási tervek, az ellenőrzés, a kizárólagos gazdasági jövezet felügyelete, az illegális be nem jelentett szabályozatlan halászattal szembeni küzdelem, valamint a kikötői infrastruktúra megújítása, felújítása, Abidjan esetében, de nem kizárólag ott. Aztán figyelembe vettük a feldolgozó ipar feltételeit, itt ugye főleg a konzervgyártó iparra gondolok. Figyelembe vettük a harmadik országokkal kötött halászati megállapodásokat, azon megállapodásokat, amelyeket nyilván elefántcsontpart kötött, a helyi halpiacok kibővítését, valamint a halászati közösségek, a kisüzemi halászati közösségek érdekeit javítani kell a halászok képesítéseit, a tudományos kutatást, illetve a helyi erőforrások monitorizálását, és globálisan a tengeri erőforrások fenntarthatóságát. Tehát ezek mind olyan aspektusok, amelyek az ágazati fejlesztéshez kapcsolódnak, ezeket még nem sikerült kielégítő módon konkretizálni, ezért azt javasoljuk az Európai Bizottság, hogy nagyobb figyelmet szenteljen ezen megállapodás végrehajtásának, már ami ezen aspektusokat illeti. Ezek volnának így nagyon nagy vonalakban azok a kérdések, amelyek ebben az állásfoglalásban szerepelnek, ezek nem térnek el jelentős mértékben azon ajánlásoktól, amelyek más eh, itt megvitatott eh, megállapodásokban is szerepelnek, például eh, Nyugat-Afrika partjai illetően vannak korlátozások, korlátozó aspektusok, ezekre rámutattunk a különböző jelentésekben. Ezt itt is kiemeljük, és reméljük, hogy ez végre kézzelfogható eredményhez vezet a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, Zsó. Emmanuel Ber kapja meg a szót a bizottság részéről. Tiéd a szó. Merci, Monsieur le Président. Merci également au, au rapporteur. Donc, nous avons pris bonne note euh, de vos euh, commentaires et de vos propositions pour faire en sorte de tirer tout le potentiel euh, de ce. Köszönöm szépen, és euh, néhány euh, gondolatot szeretnék kiegészítésként elmondani Először is ugye szó esett arról, hogy jobban ki kell használni a halászati lehetőségeket. Az új megállapodásban referenciaértékeket is beépítettünk, figyelembe véve a múlt eredményeit, és azokat a gazdasági paramétereket, amelyek a hozzáférést és a flotta igényeit jelentik. Pénzügyi hozzájárulással is támogatjuk elefántcsontpartot, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban elmondható, hogy nagy mértékben növeltük ezeket a forrásokat az egész szektor számára. Önök beszéltek a halászati eszközök rehabilitációjáról, infrastruktúrális kérdésekről, tengeri élővilág védelméről. Ezeket idén, illetve hogy ezen a héten Abidjanban találkozunk, és először ül össze a vegyes bizottság a megállapodás kapcsán, úgyhogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket a már helyszínen lévő a társainknak is elmondtuk, és ezeket megpróbáljuk minél jobban figyelembe venni. Most először ebben a megállapodásban megpróbáltunk szektoriális megközelítést alkalmazni, és azt hiszem, hogy az önök jelentése is utalt a stratégiai tervre, az akvakultúra, illetve a halászat fejlesztésével kapcsolatban. Nagyon nagy szerencse az, hogy mindig is jól működött ebben az országban ez a szektoriális megközelítésű támogatás, nagyon világos politikai keretek mentén tudunk dolgozni, és egyfajta kontinuitásról beszélhetünk, nemzeti szinten is támogatásokat tudunk nyújtani a elefántcsontparton a halászati szektornak. Egy másik fontos és pozitív elem, amit mindenképpen elmondanék, az az, hogy egy hat éves megállapodásról beszélek, ez nagyon jó egyébként, mert jogi stabilitást ad, működési stabilitást ad az ottani halászoknak, de a kormány számára is, aki esetleg tervezhet közép és hosszú távon is. És nem három vagy négy évben kell gondolkodnia. És végül ne felejtsük el azt sem, hogy a elefántcsontparti gazdaságra is pozitív hatással van mindez, és mindezt ugye beszéltünk már arról, hogy elefántcsontparti matrózok is dolgoznak európai hajókon, fontos az ellenőrzés kérdése, és valóban Eléggé különleges az, hogy a mellékfogást nők által, tehát nők dolgoznak olyan szervezetekben, illetve ilyen termelő szervezetekben, akik ezt feldolgozzák. És most már ők is részt vesznek ebbe a folyamatba, tehát integráltuk őket, és a helyi hatóságokkal való párbeszédbe is bevontuk ezt az elemet is. Ez nagyon érdekes, nagyon fontos számunkra, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ebből a mm, megállapodásból és a hozzá köthető alapokból. Köszönöm. Beaucoup, Emmanuel. Köszönöm, Emmanuel. Et je commence par notre euh, rapporteur fictif, euh, Carlos Iturgaiz. Carlos. Carlos. Et, monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani ezért a jelentésért ezen társulási megállapodásról, amelyet az Európai Unió kötött elefántcsontparttal, és szeretném megköszönni a bizottság megjegyzését is. Jelezném, hogy ez a megállapodás az egyik legfontosabb a tonhal halászó flottának az Európai Unióban, és Abidzsán kikötőjében is, ugye emlékezzünk arra, hogy ez az egyetlen operatív kikötő ebben a térségben. A tonhal halászó hajók a kerítőhálós tonhahalászó hajók számára ez nagyon fontos, például a legénység leváltása, illetve cseréje szempontjából is. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt az új jegyzőkönyvet mindenképpen ratifikálnunk kell, és elnök úr, ha lehet, ezt minél hamarabb meg kell tennünk, ugyanis úgy kell megtennünk ezt, hogy minél hamarabb hatéko, hat, hatályba lépjen ez a megállapodás. A felsorolt okokból, amelyeket az Európai Bizottság megemlített, én úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú abban a térségben, amelyről szó van, és azért, mert ez nagyon fontos számos flotta szempontjából, amelyek ott halásznak, ugye a spanyol flotta például várja ezt a megállapodást, illetve ennek a ratifikációját. Éppen ezért meg kell tennünk a Halászati Bizottság részéről ezt az erőfeszítést, méghozzá minél hamarabb. Ez a frakciónk a néppárt álláspontja. Köszönöm. Merci, Carlos. Köszönöm, Carlos. Lina Armström következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy ismertette ezt a javaslatot és nagyon örülök annak, hogy itt van a bizottság, ugyanis a női szövetkezetek, illetve szervezetek együttműködése szempontjából is ez nagyon fontos, hiszen a feldolgozás szempontjából 75%-ot teszi ki a nők aránya, tehát nagyon fontos, és ön is említette már, az én kérdésem igazából arra vonatkozott, hogy a helyi nők, akik a feldolgozóiparban részt vesznek, hogyan részesülnek a megállapodás előnyeiből, remélhetőleg tényleg az előnyök hozzájuk is eljutnak. Minden esetre ezt nyomon kell követnünk. Talán meg tudna említeni néhány szót arról is, hogy a helyi hatóságokkal hogyan halad a párbeszéd? Jól zajlik ez a párbeszéd? reménykednek abban, hogy a szövetkezetekkel valóban megvalósul az együttműködés? Szeretnénk növelni az átláthatóságot is az egész ágazatban, és azt kérnénk a bizottságtól, hogy ne csak a megállapodások értékelését tegye közzé, hanem a jegyzőkönyvek, az ülések jegyzőkönyvét is és az elefántcsontpartról szóló jelentés, de összességében véve pozitívan viszonyulunk ehhez. Köszönöm. Merci beaucoup, Lina. Köszönöm szépen, Lina. Izaskun Bilbao. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez um, egy olyan pillanat, amikor valóban azt hiszem van értelme a munkánknak itt a parlamentben, hiszen ez a megállapodás nagyon fontos a fagyasztóval felszerelt tonhalhalászó számára, a francia, spanyol és mindenekelőtt a baszk flotta számára, és az én településemen van, a, állomásozik az egyik legjelentősebb ilyen fagyasztóval felszerelt kerítőháros tonhal halászóhajó, éppen ezért nagyon fontos számunkra ez a megállapodás. Éppen ezért elégedett kell, hogy legyek ezzel a megállapodással. Szerintem a jegyzőkönyvet azonnali hatája ratifikálnunk kell, és helyesnek tartom a jegyzőkönyvben szereplő célkitűzéseket is, mert ezek összhangban vannak a megállapodással. Halászati lehetőségeket szeretnénk nyújtani az európai flottának, de ezzel egyidejűleg szeretnénk a koherenciát is fenntartani, figyelembe véve az elefántcsontparti flotta halászati lehetőségeit. Az intézmények, illetve a hatóságokat ezt már jóvá is hagyták, és ki kell emelnünk még azt is, lehet, hogy más megállapodásoktól ez eltér, de az Európai Unió és Elefántcsontpart közti megállapodás már a két gazdaság kifejlesztésének lehetőségeiről is szól, tehát mindkét fél számára ez lehetővé teszi, hogy ugyanazon a nyelven beszéljünk, és ugyanazon koncepciók mentén dolgozzunk. A halászati lehetőségek egy kicsit csökkennek, de növekszik a mennyiség, ugyanakkor mindig figyelembe kell vennünk a helyi fejlesztést, a helyi foglalkoztatást, a helyi infrastruktúra javítását, és valóban egy nagyon fontos adat az az, hogy azon nők, akik a kapcsolódó ágakban dolgoznak, láttuk ugye, hogy nekik milyenek a szükségleteik, láttuk, hogy számukra ez a rendszer mennyire fontos és milyen értéket képvisel már csak azért is, mert élelmiszert, élelmiszereket biztosít a helyi lakosság számára is, tehát csak örülni lehet ennek a megállapodásnak. Szerintem nagyon fontos az a tény is, hogy a vegyes bizottság már ezen a héten Abidjánban ülésezni tud. Jó lenne tudni, hogy mi a napi rend, mit fognak ezen a vegyes bizottsági ülésen megvitatni, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat kidolgozzák és szerintem jó az is, hogy hat évre szól ez a megállapodás. Nem csak az európai tonhal ágazat, hanem az elefántcsomparti ágazat számára is, mert így lehetővé válik számukra a tervezés, illetve a már jóváhagyott tervek fejlesztése, nagyobb biztonságot kapnak ehhez. És ezek után csak azt tudom elmondani, hogy egyetértünk a bonyolult politikailag bonyolult pillanatokat magunk mögött hagyhatjuk, hiszen um, azóta eltelt már 7 év. Köszönöm. Donc, euh, Emmanuel, vous voulez... Emmanuel, kíván válaszolni a kollégáknak talán? Igen, köszönöm röviden, hogy visszatérjek a női szövetkezetek kérésére. Ez, kérdésére ezzel kapcsolatosan volt egy reakció. Egy nagyon pontos információnk van az elefántcsontparti hatóságok egy megállapodást adnak ezen szervezeteknek, hogy ne legyen közvetítő a hal vásárlási láncban, tehát itt nem lesz közvetítő, és jobb áron tudják megvásárolni a halat. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vívmány. Aztán ez a vegyes bizottság foglalkozik ezen szövetkezetek igényeivel is, például a beruházási igényekkel, hogy esetleg hitelt kell-e biztosítani számukra. Aztán egy másik téma az átláthatóság kérdése. Értem ezt, és feljegyeztem a parlament ezen elvárását, hogy több információ legyen a vegyes bizottságok eredményeiről. Átadjuk majd önöknek a dokumentumokat. Elefántcsontparton nagyon jól szervezett szolgálatok vannak, rendszeresen beszámolnak az ágazati támogatás felhasználásáról. Persze ezeket az információkat meg fogjuk osztani majd önökkel. Ezek voltak azt hiszem, hogy a fő kérdések, nem akarom továbbra, hosszabbra nyújtani. Köszönöm. Az jelentéstevő. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, a kollégáknak a hozzászólásaikat, és köszönöm a bizottságnak is ezt a pontosítást. Talán két-három rövid észrevételt tennék. Először is az ágazati támogatás valóban megerősödik, az ágazati támogatás, ami fontos. Ugyanakkor az is fontos, hogy az ágazati támogatás megerősítése mellett arra is odafigyelünk, hogy a támogatás lehívásának a, a rátája javuljon. Ugyanis gyakran az figyelhető meg, hogy egyfelől rendelkezésre állnak a támogatások, és aztán a lehívási ráta, illetve a projektek kivitelezése akadozik. A bizottság ezen a területen is támogatást nyújthat, hogy a támogatások felhasználási aránya javuljon. És Engström kolléga hozzászólásával kapcsolatban, ami az átláthatóságot illeti, egyetértek, ez a parlament eh, szerepvállalásának eh, a célja, hogy nagyobb eh, mennyiségű információt biztosítson az Európai Bizottság és végezetül egy utolsó megjegyzést tennék egy olyan aspektusról, amely a nem jogalkotási javaslatban nem szerepel, de szerettem volna ezt felvetni, hogy elgondolkozzunk rajta, és mindenkelőtt, hogy a bizottság elgondolkozzon rajta. Ez egy olyan megállapodás, amelyet egyre inkább úgy kötöttünk meg, hogy alternatív halászati lehetőségeket is figyelünk és figyelembe veszünk. Ezek lehet, hogy vannak olyan halfajták, amelyek háttérbe szorultak, az egyéb halászati lehetőségeket nem használtuk ki kellő mértékben, például a horogsoros hajók felhasználása alacsonyabb, Éppen ezért értékelnie kell az Európai Bizottságnak azt, hogy mi az oka ennek a tendenciának. Mivel magyarázható az, hogy különböző országokban másképpen reagálnak a halászati megállapodásokra? és ha úgy gondoljuk, hogy egyfajta differenciált hatás figyelhető meg a kis és közepes méretű vállalkozásoknál, vagy például az új partnerségi megállapodások feltételei nagyobb hatást gyakoroltak a KKV-kra, amely, ami miatt elveszítették érdeklődésüket az egyéb halászati lehetőségek kiaknázása iránt, ezt meg kellene vizsgálni Tanulmányoznunk kellene ezt a fejlődést, és nem egyszerűen reagálnunk kell a kereslet alákulására, helyet, hogy megpróbálnánk megérteni, hogy mi idézte ezt elő. Fontos azt is megtudnunk, hogy milyen hatást vált ki például a, a kereslet kínálat alakulása vannak esetleg lehetőségek, amelyekkel, amelyeket korábban kiaknáztak, és most már nem. Számomra egyértelmű, hogy az Európai Bizottságnak továbbra is a tonhal mellett más halászati lehetőségekre is oda kellene figyelnie. Köszönöm, Joao. A módosítások benyújtásának határideje az ajánlás vagy a jogalkotási szöveg esetében november 30-a 12 óra. Január 23-án szavazunk, 2019-ben a szakbizottságban, és februárban pedig a plenárison szavazunk az anyagról. Térjünk át most egy szintén rendkívül fontos témára, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ez, Június 12-én a bizottság elfogadta a jogalkotási javaslatot az új Európai Tengerügyi és Halászati Alap tárgyában a 2021-27-es időszakra. Ezt a jogalkotási javaslatot a néppárt kapta meg, és Gabriel Matot nevezték kijelentéstevőnek. A 29-i ülésünkön volt az egy első eszmecsere, szeptember 24-én a jelentéstevő bemutatta a jelentéstervezetet, és a módosítások benyújtásának határideje október 12-e volt. 1029 módosítót, 28 módosítót adtak be, ugye ennyi a száma a módosítóknak, Gabriel, 1028. Most a módosítókat fogjuk megvizsgálni, nem az összes 1028-at, erről biztosíthatom önöket. Meg is adom azonnal a szót Gabrielnek. Gracias, presidente. Efectivamente vamos a estudiar las enmiendas. Empezamos. Köszönöm szépen először. Hát akkor kezdjük el tanulmányozni a módosítókat. Első módosító, természetesen ezt nem így fogjuk megtenni. Említette, hogy hány módosító készült. Természetesen jobb az, hogyha minél több kompromisszumot próbálunk meg kidolgozni. Ez persze nem lesz könnyű, de azt hiszem, hogy lesznek olyan kérdések, amelyek amelyeknél könnyebb a közös nevezőt megtalálni, több úton akár. Meg fogunk próbálni egy nagy erőfeszítést tenni, ahogyan azt már eddig is megtettük. Ez egy olyan megállapodás, itt azt hiszem, hogy a költségvetés csökkentése egy fontos aspektus. Érdekes, hogy ma a főigazgató Igaz, hogy ez volt az utolsó hozzászólása, úgyhogy nem mondhattuk, nem kérdezhettük meg tőle azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy nagyra törőek és realisták eh, akarunk lenni, de amikor realisták eh, vagyunk, akkor gyakorlatilag az összes alapelvnek eh, meg kell felelnünk, és ezt hogy lehet több, kevesebb pénzzel elérni, itt valami nem stimmel. Ha ön azt akarja, hogy eleget tegyünk a feltételeknek, akkor egyértelmű, hogy több pénzre van szükségünk, ez pedig alapvető nagyon sok probléma származik még a megállapodás alkalmazásával, Ugye a maximális fenntartható hozam, a Brexit, ami azt hiszem, hogy a főigazgatót is nyugtalanította. Nagyon bonyolult kérdések vannak terítéken, amelyeket meg kell vizsgálnunk, de a mi álláspontunk egyértelmű. Nem engedjük meg azt, hogy a költségvetést csökkentsük se 5%-kal, se semennyivel. Már csak azért is, mert az Európai Bizottság ugye azt javasolja, hogy a tengerészet, tengeri politikára és az óceánok irányítására vonatkozó politikára csökkentsük a költségvetést, és számomra olyan fontos kérdésekben is, mint az ideiglenes vagy végleges halászati tevékenység beszüntetése, az ellenőrzés, illetve az adatok összegyűjtése. Itt két kritérium szerepel az egyik nagyon szép, nagyon jól hangzik, ugye a növekedés, az irányítás, a tengeri politika, és aztán ott van a másik, ami tényleg kézzelfogható nap, mint nap a halászok számára. Itt meg kell próbálnunk egy megállapodásra jutnunk. Azt hiszem, hogy a kettő egymással összeegyeztethető, éppen ezért meg kell őriznünk a szükséges költségvetést, hogy megküzdjünk ezekkel a problémákkal. Már csak azért is, mert a halászati alapköltségvetése minimális, ez az egész általános költségvetés 0,6%-át jelenti 2020-ig, tehát igazából ennek a csökkentésnek a globális összeg szempontjából nincs kihatása, de óriási kihatása van, és óriási következményei vannak a halászokra nézve. Tehát igazából semmilyen ö, alapos érv nem támasztja alá ezt a helyzetet. Ez tulajdonképpen az az álláspont, amely mellett kitartunk, és a Költségvetési Bizottság is ezt tette eddig a parlamentben. Igaz, hogy én azt szeretném, hogy konkrétan támogassunk olyan intézkedéseket, mint a tevékenység ideiglenes vagy végleges beszüntetése és egyéb kérdések is, de meggyőződésem, hogy sikerül majd megállapodnunk, ki tudunk dolgozni kompromisszumokat, e, ezen dolgozunk. Egy másik kérdés pedig az intézkedések egyszerűsítésének rugalmassá tétele. A bizottság javaslata számomra e tekintetben elfogadható, mert arra törekszik, hogy egyszerűsítsen és rugalmasabbá tegyen folyamatokat, de azért vannak még kételjek, amelyek nagyon is fontosak. Így például a javaslat úgy tűnik, hogy arra az érvre, arra az elvre támaszkodik, hogy minden, ami nincs betiltva, az meg van engedve, de szerintem konkrétan ki kell mondani, hogy miért, mert minél több az értelmezési lehetőség, annál, annál nehezebb, hogyha nem egyértelmű, hogy egy adott tevékenység támogatható vagy sem, akkor ezt a bizottság kritériumára bízni nem megfelelő. Én azt szeretném, hogy egyértelműen határozzuk meg, hogy mi az, amit szabad, mi az, ami meg van engedve, vagy mi az, ami nem, mi az, ami nem támogatható, akkor értelemszerűen a többi tevékenység támogatható lesz. A rugalmasság a későbbi, a jövőbeli alap, ez attól függ, hogy a tagállamok kidolgozzák a prioritásaikat, illetve a stratégiai terveiket meghatározzák, és ebben a tekintetben igaz, valóban az Európai Bizottság a teljesítményt évente értékelni, ez pedig kiigazító intézkedésekhez is vezet, tehát ez logikusnak tűnik, ha figyelembe vesszük a megfelelő működést, illetve a közpénzek odaítélését, de ha a szabályok túl szigorúak, akkor ennek az az eredménye, ami már most is történik, ma is elmondta a főigazgató, hogy nem költik el a forrásokat. Tehát egyfelől ugye egy dolog az, hogy csökkentik, másfelől pedig, hogy nem használják fel a forrásokat, de miért nem? Azért, mert túl sok az administratív akadály, és éppen ezért halászok nem tudják felhasználni ezeket a forrásokat. Ha nem tesszük rugalmasabbá a feltételeket, akkor nem fogjuk megkönnyíteni a, a hozzáférést, a felhasználást, és maguk az adminisztrációk is kidolgozhatnak nagyra törő terveket, de nem fognak tudni megfelelni a túlzott követelményeknek, amelyeket elvárnak tőlük. Ezért úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy az új rendelettel ugyanazon problémákkal találjuk szembe magunkat, mint korábban, és ezek miatt nem tudjuk majd felhasználni az alapokat, ahogyan ez a múltban is történt. E tekintetben tehát egyértelmű a javaslatom, ami nincs megtiltva, az meg van engedve. Azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy ezt tisztázni kell. És a finanszírozás feltételei lehet, hogy nem annyira határozottak. Lehet, hogy a módosítók között itt vannak bizonyos eltérések, de úgy gondolom, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy ellenőrizzük az alapokat, ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy ezeket fel lehessen használni. Tehát ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy megállapodásra kell jutnunk. Konkrét támogatandó területek, említettem már, hogy az új alap az ideglenes és végleges beszüntetést kell, hogy támogassa. Ezek nagyon fontos intézkedések az ágazat számára. Az igaz, hogy a bizottsági javaslat követelményei túlzottak. Én azt javaslom a jelentésben, hogy ugyanazokat a feltételeket tartsuk meg az ideiglenes beszüntetéshez, mint a jelenlegi javaslatban, és ami pedig a végleges beszüntetést illeti, ugyanazokat a feltételeket, amelyek ugye 2016-ban lejártak, anélkül, hogy a feltételek ennyire túlzóak legyenek. Én úgy gondolom, hogy Fontos, hogy ismét bevezessük ezt a támogatást, amely az, a flotta megújítását és átalakítását szolgálja. Bizonyos területeken ez nagyon fontos. Ma délelőtt ugye beszéltünk a földközi tenger térségéről, ez egy egyértelmű igény. És amivel szintén egyetértünk, az az, hogy szükséges a kisüzemi partmenti halászatot támogatni jelentősebb mértékben, egy konkrét fejezetet is kidolgoztunk a cselekvési tervek végrehajtása érdekében az ilyen flottára vonatkozóan is. Bizonyos műveletek, amelyek nagyon vitatottak voltak, mint például a motorok helyettesítése, ez nyitva kell, hogy maradjon. Megvitattuk, hogy ez csak a kisüzemi flottára vagy a nagy flottára vonatkozzon. Itt a flotta megújításáról, javításáról van szó. A probléma nem csak a mérettől függ, hanem egyfelől arról, hogy nem lesz ettől nagyobb a kapacitása, és a környezetvédelmi előírásokat is tiszteletben kell tartani, tehát itt szerintem nem csak a hajók kategóriája a mérvadó. A különböző flották közti konfliktus minden esetre nem lesz különösebben célra vezető. Amit a javaslatban javaslunk, az az, hogy a fenntartható halászatot ösztönözzük, és különös figyelmet szenteljünk a kis üzemi halászatnak. Úgy gondolom, hogy ezen a területen is lehetséges a megállapodás, akvakultúra. Ez számomra létfontosságú, és a bizottság számára is elméletben. Éppen ezért azt javasoljuk, javaslunk egy olyan valamit, ami lehet, hogy csak gesztus értékű, de a tengeri és halászati alaphoz hozzá kell tenni az akvakultúrát. Éppen ezért másfajta rangra emeljük az akvakultúrát, ami szerintem fontos, és lesz egy konkrét fejezet, amelyet az akvakultúrának szentelünk. Ez fontos, fontos ösztönöznünk a fenntartható fejlődést, az akvakultúra fenntartható fejlődését. Az igaz, hogy bizonyos országokban vagy önkormányzatoknál nehézségeket eh, támasztanak az akvakultúra útjába, hogy hozzáférjen a területhez, és gyakran nagyon nehézkesek az engedélyek kiadására vonatkozó folyamatok. Ennek eredménye egyfelől az, hogy az akvakultúra ágazata nem tud eh, kellőképpen fejlődni, és ami ennél rosszabb, az az, hogy eh, gyakran nem javul az akvakultúráról kialakult kép. Én azt szeretném, hogy ezt az elképzelést változtassuk meg, Azért, mert, egy, mert az akvakultúrából származik egy hal, ez nem jelenti azt, hogy rosszabb, mint a vadon halászott hal. Nagyon sok akvakultúra létesítménybe ellátogattunk, és azt mondhatjuk, hogy ez, ez tényleg így van. Én fontosnak tartom, hogy legyenek beruházások az akvakultúra feldolgozása esetén is, és egy újítás, amit bevezetek, az az, hogy itt nem csak pénzügyi eszközök által nyújtsuk ezt a támogatást, hanem közvetlen támogatások formájában is, mert ha csak pénzügyi eszközökkel nyújtjuk ezt, akkor ez mindenek előtt a kis vállalkozásokat sújthatja, amelyek ebben az ágazatban dolgoznak. És természetesen azt is javasoljuk, hogy a feldolgozó iparállandó támogatásban részesüljön, illetve az értékesítés, hogy ezáltal a versenyképességét előmozdítsuk, és magától értetődő, nyilván tőlem ezt el is várják, a legkülső régiókról is kell néhány szót szólnom. A bizottság is megteszi ezt egyébként. Elkülönítenek egy konkrét költségvetést a legkülső régiók számára, de ez a fajta kompenzáció ez úgy történik, hogy számukra ez nem kielégítő. A legkülső régiók más régiókhoz hasonlóan itt ugye konkrét forrásokról, konkrét összegekről beszélünk. Kell, hogy saját maguk a tapasztalataik alapján dönthessenek, figyelembe véve, megkapva a kellő rugalmasságot, hogy hova osszák el a forrásokat, figyelembe véve az igényeiket, hiszen rajtuk kívül ezt más úgysem tudja jobban. Éppen ezért ezt a költségvetési borítékot rájuk kellene bízni, hogy ők osszák el a forrásokat az igényeik szerint. És egy kérdés, amelyet mindig is szóba hoztunk, és ami vittatott, ez pedig a flotta, a legkülső régiók flottájának megújítása. Ez a flotta teljesen elöregedett, sokkal régebbiek a hajók, mint máshol, ami komoly pro- problémát vet fel a biztonság szempontjából is. Az igaz, hogy tettünk egy kis lépést, tehát vannak most már állami támogatások a flotta megújítására vonatkozóan. Én most azt javaslom, hogy legyenek az alapból is támogatások. Azt le kell szögeznünk, hogy a megelőzésre is hangsúlyt helyezünk, tehát nem a nagyobb kapacitás, a halászati kapacitás javítása érdekében zajlik a megújítás, hanem a biztonságot, a legénység biztonságát kell mindenek előtt szem előtt tartanunk. Itt ugye kis hajókról van szó, illetve olyan hajókról, amelyek természetesen maximálisan tiszteletben tartják a fenntarthatóságot, a környezet védelmét, és ezáltal jobb körülmények között halászhatnak. Mi amellett kardoskodunk, ami mellett mindig is kardoskodtunk, ezeket a kérdéseket figyelembe kell vennünk, éppen ezért egy olyan alapra van szükség, mint amilyen a mezőgazdaságban létezik, ugye a poszély, mm, is er, erre vonatkozik, éppen ezért elkerüljük azt a nagy problémát, hogy összekeverjük az általános halászati, az általános alap kérdéseivel. Hát gyakorlatilag ennyi lenne, valóban nagyon sok a módosító, vannak nézeteltérések, de szerintem megállapodásra tudunk jutni minél több kérdésben. Én ezen dolgozom, ez a szándékom, már folyik is a munka, az asszisztenseink is mindent megtesznek, úgyhogy meglátjuk majd, hogy képesek leszünk-e kialakítani egy jó alapot. Köszönöm. Köszönöm, Gabriel. Most pedig az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Ulrike Roduszt, a Szocialista és Demokrata frakció nevében elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm Gabrielnek is. Nagyon sok minden elhangzott már. Nem akarom ezeket részletesen megismételni. Árnyék jelentéstevőként mindent támogatok, ami ö, a közös halászati politikához kapcsolódik és amit az nem engedélyez, azt nem támogatom. Nos, most részletesebben mindenkit szeretnék felhívni, mindannyiunkat, hogy egy definíciót a, dolgozzunk végre ki a partmenti kisüzemi halászatot illetően, mert minden tagállam mást ért ez alatt, itt, és azt hiszem, hogy soha nem tudunk megállapodni, hogyha nem sikerül végre definíciót találni, ami minden egyes tagállamban hasonlóan érvényes, ami a költségvetést illeti. Nagyon egyetértek Gabriellel, nem lehetséges, hogy mindig új feladatokat kapunk, a költségvetést viszont csökkentik. Nem akarunk új pénzt, hanem azt a pénzt szeretnénk megőrizni, ami a legutóbbi MFF-ben rendelkezésünkre állt, de nem kevesebbet, mert különben nem lehetséges a feladatokat megoldani. Egy második dolog, a belvízi halászat kérdésköre. Vannak itt olyan módosítók, melyek szerint a belvízi halászatot újra ki kellene venni. A bizottság a belvízi halászatot is benhagy a szövegben, ennek örülök. Akik ezt újra ki akarják venni, azok arra összpontosítanak, hogy az EFRI-ből finanszírozzák a belvízi halászatot. A Németországban a belvízi halászatok valódi halászok, és én szeretném, hogyha őket is ebben a körben őriznénk meg. Egy másik dolog még. Azt hiszem, hogy az új létesítményekkel kapcsolatos dolgokat nagyon óvatosan kell megvizsgálnunk, és mindenféleképpen megfelelő követelményeket kell megfogalmaznunk ezekkel kapcsolatosan. Én benyújtottam ilyen módosítókat, ha ezek érvényesülnek, akkor én is támogatom az anyagot, ha nem így lesz, akkor nehézkesnek tartom a dolgot, és a frakcióm is. Egyébként Gabrielnek szabad kezet adok, és remélhetőleg együtt jó eredményre jutunk, biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk érdeke lehetőleg hamarabb jó jelentést készíteni. Rám számíthatnak, és örülök az együttműködésnek. Elnök, köszönöm Úrike. A kisüzemi halászat definíciója az egy ideje már probléma, jó ideje beszélünk már erről. Most pedig Nils Torvald kollégánknak adok szót. Köszönöm, mondja Torvald úr. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy itt a joggyakorlat is fontos szerepet tölt be, mert az európai jogban mindig is konfliktusban állt az angol száz megközelítés az európai megközelítéssel, mert nálunk, ahol nincsen konkrétan betiltva valami, akkor az meg van engedve. Ezzel szemben áll a német vagy finn megközelítés, amely ez egy ennél sokkal megengedőbb, illetve sokkal korlátozóbb jellegű megközelítést jelent. Gabriel Mátó jelentését elolvasva szerintem itt problémákat látok. El tudom fogadni azt, hogyha mondjuk ő betilt valamit, vagy megengedi, azt a dolgot, akkor világos a helyzet. Tudjuk azt, hogy mi az, ami meg van engedve, mi az, ami be van tiltva. Viszont sokkal ö, szélesebb körben fogalmazni szerintem egy ködös megoldáshoz vezet, és lehetséges, hogy ez nem áll összhangban a közös halászati politikával. Például a környezetbarát halászat, a kék gazdaság, vagy az óceánok kormányzásának kérdése. Most ezekben nem akarom megismételni azt, amit Úrike már elmondott. Én szerintem őt fogom követni. Ő valami olyasmit mondott, hogy That there is a phrase in an old German. egy régi német kifejezéssel élve, egyfajta munkásmozgalmi, talán Róza Luxemburgtól idézem, megközelítést alkalmazott ő. Majd én is megkeresem Gabrielt. Egyébként optimista vagyok, mert minden bizonyal emlékeznek még arra, amikor Gabriel és én a technikai intézkedésekről kellett egyeztessünk, hát nagyjából a két szélén álltunk a öm, spektrumnak, aztán a végén mégis sikerült kompromisszumot kötnünk. Köszönöm, Gabriel. Hát igen, kedves barátaim, ugyan abban a öm, hajóba nevezünk. Ricardo? Ricardo? Tu veux parler? Oui, toi? Ricardo? Il n'y a pas de... Nincs itt? Uh, I'm, I'm speaking for Marco. Én Márkó nevében szeretnék felszólalni. Donc, je vais d'abord donner la parole. Nem. Először Egyström asszonynak adom meg a szót, aki Márkó Afrontét képviseli, és aztán Joao Ferreira kapja meg a szót. Yes, yes, sorry. Igen, igen, elnézést. Márkó nem tud eljön, úgy, eljönni, úgyhogy megpróbálom az ő véleményét tolmácsolni. Ő egyetért azzal, hogy lehetne növelni a költségvetést, ugyanakkor ezt azért meg kell gondolni, bölcsen kell eljárni, mert ahogyan a jelentéstevő is elmondta, ez egy olyan alap, amely a legalacsonyabb implementációs rátát tudja felmutatni, csak 13 százalék, és ráadásul a mostani helyzetben több száz millió eurót kell majd 2018-ig kivonni. Tehát gyakorlatilag ezt el fogjuk veszíteni, mert az elmúlt a következő három évben, vagy az utolsó három évben a tagállamok nem tudják, vagy nem tudták felhasználni ezeket az összegeket. Úgyhogy ezért Márko szeretné, hogyha ezt azért jobban megvizsgálnánk és szeretné azt is hangsúlyozni, hogy az adatvédelemre nagyon fontos szabályokat kellene megalkotni, és aztán hát ugye ez jelenti a politikai irányítás alapját is, az ellenőrzést is támogatni kell, és a monitorozást nyomon kell követni. Végül pedig szükséges az is, hogy tudjuk, hogy milyen feltételek mentén lehet elkölteni a pénzt, az adófizetők pénzét, tehát csak ott költsük el az adófizetők forintjait, ahol arra valóban szükség van. Egyelőre ennyit tud mondani Marco Affronte. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ök úr. Jó. Ah oui, vas-y, oui. Dziękuję bardzo. Ja też pragnę dołączyć do grona moich przedmówców. Nos, szeretnék e, csatlakozni az előttem szólókhoz, és e, aggodalmamnak szeretnék hangot adni. Szeretnék együttműködni ezen alap jó végrehajtásában. Ennek az alapnak van egy missziója. Itt e, Mindenféleképpen egyfajta vízióra, bölcsességre, hosszú távú látásmódra van szükség, mert ugye az óceánok jó állapotának megelőzéséből a jövőbeli nemzedékek fognak majd profitálni. Tehát mindenféleképpen egy kiegyensúlyozott, fenntartható felhasználást kell előirányoznunk az erőforrások esetében. Meg kell őriznünk a biodiverzitást is, és a tengeri ökoszisztémát úgy szintén. Az összes általunk finanszírozott fellépés szorosan kell, hogy kapcsolódjon ehhez a hosszú távú elképzeléshez. Meg kell őrizni a biodiverzitást, a fenntartható fejlődésre kell törekedni, és az ökoszisztémákat is védeni kell. Itt különböző szempontokról esett szó, most itt nem szeretném az összeset felsorolni, Ugyanakkor benyújtottam néhány módosítót, és most néhány pontot szeretnék kiemelni. Az alapnak mindig alkalmazkodnia kell az aktuális helyzethez. Így például országom, Lengyelország a balti tengerrel határos, és nehézségeket tapasztal meg. Egyfajta ökológiai katasztrófa sújt minket, a wszystkim o to, co tu już było mówione, o tradycyjne, rodzinne. A tőkehal állomány nagyon korlátozott jelenleg, tehát ezt a tényt számításba kell venni. Ugye szó esett itt a kisüzemi halászatról, a családokról gondoskodni kell. A balti tengert illetően az ipari halászatot, a nagyüzemi halászatot korlátozni kell. Gondolnunk kell arra a tényre, hogy a balti tenger kevéssé mély, maximum 50 méter mély, tehát az ipari halászat nagy nyomást gyakorol a hal állományokra. Ezen kívül nagy figyelmet kell fordítanunk a kikötői infrastruktúrára is elő kell irányoznunk a számukra szükséges pénzügyi forrásokat. A kikötőknek, megfelelőknek, korszerűeknek kell lenniük. Így módon segíteni tudjuk a halászokat, és jobban tudjuk védeni egyben a környezetet is. Ami a halászati berendezéseket illeti, a szelektív és innovatív halászati berendezéseket. Nos, ez valóban remek elképzelés. De nem szabad azt megengedni, hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy ezek a halászati berendezések a tengeri ökoszisztémát megsemmisítik. Tehát mindig fenntartható fellépéseket kell finanszírozni az alapból. Ami, ez igaz a feldolgozóiparra is. Nem tudok további részletekkel szolgálni, mert korlátozott az időm, de azt hiszem, hogy mindannyian itt ebben a teremben a halállományokat védeni akarjuk, az ökoszisztémát úgy szintén, és egy fenntartható tengeri gazdaságot akarunk létrehozni. Először az annyi jelentéstevők következnek, mondja az elnök úr, és Celia képviselő a az elnyék jelentéstevő, te következel. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Egy általános megjegyzésem lenne az IMFF-ről. Azért is mondom ezt, mert egész Európában szükség van a támogatásra. Én attól félek, és lehet, hogy nekünk parlamentként ebben nincs is nagyon hozzászólási jogunk. Mindenesetre azt látom hazámban, hogy nagyon gyakran a menedzsment viszi el az alapok nagy részét tehát az adminisztráció, a bürokráció, és konkrétan a közvetlen támogatásokat nem kapják meg a halászok, és ezért nem is érdekli őket Európa, és úgy gondolják, hogy túl bürokratikus, adminisztratív jellegű Európa, és nem segít őket. Úgyhogy szerintünk a tagállamokat abban kellene segíteni, hogy megkapják a megfelelő információkat, és a lehető legigazságosabban osszák ki a meglévő alapokat. Én nagyon örülök annak egyébként, hogy látom, hogy vannak olyan módosítások, amelyek arra vonatkoznak, hogy a nehéz időjárási viszonyokat, a klímaváltozás okozta problémákat is figyelembe lehessen venni, mert van olyan, hogy akár hetekig nem tudnak kihajózni a hajók, és hát hogyha senki sem kompenzálja a halászokat, az nagyon nehéz helyzetet eredményezhet. Szerintem ezzel kapcsolatban még sok-sok vita vár ránk, rá kell valahogy bírnunk a tagállamokat arra, hogy oda, ott finanszírozzanak, ahol arra leginkább szükség van. Tehát ne egy ilyen csak egy szektorra vagy egy területre koncentráljanak, mindenkinek szüksége van a halászati szektoron belül a támogatásokra. Nem szabad, hogy a kis halászok, a kis és középvállalkozások ne kapjanak támogatásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Joao. Köszönöm szépen. C'est parfait. Merci, Alain. Tökéletes. Köszönöm, Alain. Serei rápido. Nagyon rövid leszek. Tömören és velősen fogok fogalmazni megpróbálnám követni azt, amit Gabriel is elmondott, de egy általános megjegyzésem is volna. Kollégák már erre rámutattak eh, ma, hogy eh, nagyon eh, súlyos az, ahogyan a ahogyan az alap rendelkezései és a szükségletek elütnek egymástól, a következő rendeletben erre mindenképpen oda kellene figyelnünk. Tehát nagyon fontos kimondanunk azt, hogy nem fogadjuk el a költségvetés csökkentését, ezzel teljességgel egyetértek, ez már amúgy is egy szerény összeg volt a finanszírozás szempontjából, tehát nem fogadhatjuk el azt, hogy tovább gyengítsük, de ennél messzebbre kell mennünk, nem fogjuk elfogadni a költségvetés csökkentését, és egy olyan pénzügyi eszközt, egy alapot akarunk, amely megfelel az ágazat igényeinek, szükségleteinek, az ágazat realitásának, és a végrehajtási arány, említették ezt már mások is, jelenleg rendkívül alacsony. Az előadó felvázolta itt a helyzetet azzal kapcsolatban, hogy minden, ami nem tiltott, az meg van engedve, ez ugye kapcsolódik ahhoz, amit az imént is mondtunk. Fontos éppen ezért egy negatív elemeket tartalmazó listát kidolgozni, ez kevésbé kell, hogy korlátozó jellegű legyen, mint az, amit a bizottság javasol, és ebből kiindulva lehetővé kell tenni, hogy ezt a pénzügyi eszközt a szükségletének megfelelően használja fel az ágazat. És Egyetértek azzal is, hogy a flotta megújításának korlátozását meg kell akadályoznunk. Több mint két évtizede semmilyen támogatást nem kap ezen pénzügyi eszköz részéről az ágazat, és hallottuk a legkülső régiók helyzetét, de nem csak ott áll fenn ez a probléma, hanem vannak a kisüzemi flottának olyan szegmensei, apartmenti flottának olyan szegmensei, amelyeknél ez nagyon fontos. Tehát ezzel a korlátozással, amely indokolatlan, ezt fel kell számolnunk. Az előadó megközelítésével egyetértek, tehát azon javaslataival, amelyek a bizottság által bevezetendő korlátozásokat szeretnék felszámolni. Nem tudjuk, hogy a bizottság miért akarja ezeket a korlátozásokat bevezetni. Semmi sem indokolja ezt. Nem tűnik sem indokoltnak, sem egyértelműnek, hogy még szigorúbbak legyenek ezek a szabályok, ahogyan azt a bizottság javasolja. Ami a kis üzemi halászat definícióját illeti, nagyon sok volt ezzel kapcsolatban a nehézségünk, de már lehetőségünk nyílt arra, hogy a kompromisszumokat gyorsan átfussuk, és ez, ezek segítenek a definíció tisztázásához, mert a definíció így jobban megfelel a valóságnak, és ezek lennének a lényegi pontok, amelyeket a közvetlen és megosztott iránytása kapcsolatban szeretem volna elmondani. Ugye 90 és 10 százalék az arány, talán jobb lenne, és mindjárt be is fejezem, talán jobb lenne, ha azt mondanánk, hogy legalább 90 százalék és maximum 10 százalék, tehát ugye 90 száz, tehát legalább 90, maximum 10 százalék a közvetlen irányítás számára. Serrao Santos. Ricardo Serrao Santos következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ezt a beszámolót, illetve Gabriel munkáját, valamint a jelentésének a részletes ismertetését, valamint az árnyék jelentéstevők kollégám Ulrike Roduszt hozzászólását. Megismételhetnék, megismételhetek néhány kérdést, de igazából több száz módosító készült, és ezek is bizonyítják, hogy az ágazat számára ez az alap milyen fontossággal bír. Itt egy olyan alapról beszélünk, amely végeredményben nem jelent egy nagy súlyt az Európai Unió alapjai szempontjából, ugyanakkor kulcsfontosságú nem csak a halászati ágazat, hanem a kék gazdaság fejlesztése szempontjából is, és az ökoszisztémák megőrzése szempontjából kollégáim benyújtottak módosítókat, de azt a következtetést levonhatjuk, hogy van konszenzus az a kapcsolatban, hogy meg kell erősítenünk a rendelkezésre bocsátott forrásokat. És úgy gondolom, hogy az, hogy nagy ambícióval és realizmussal kell tekintenünk erre az anyagra. Az Európai Bizottság is ezt a megközelítést kellett volna, hogy kövesse. Szerintünk ez egy olyan probléma, amely az Európai Tanácsban is megjelenhet. Meg kell győznünk a kormányainkat, meg kell győznünk országainkat arról, hogy a hozzájárulásukat növeljék az alapba, máskülönben nem lesz elegendő költségvetés ahhoz, hogy az ambíciókat valóra váltsuk. Ami a források növelését illeti, a jelenlegi alapról mindannyian hallottuk, hogy javultak bizonyos aspektus, ugye a végrehajtás, de hallottunk problémákat is ezzel kapcsolatban. Az egyik alapvető probléma, és amiről az ágazati halászok is gyakran panaszkodnak, ez a túlzott bürokrácia, a bizonytalanság, az ismeretlen tényezők, az érthetetlen kitételek, amelyek miatt a kis és közepes vállalkozások számára nehéz a forrásokhoz való hozzáférés, ez pedig egy kockázatot jelent, hiszen nem biztosítható a finanszírozás. Ahogyan erről a kérdésről már az első vitában is jeleztem, és több alkalommal ezt hangsúlyoztuk, vannak módosítóink, amelyek célja biztosítani a megfelelő kompenzációt az unió legkülső régiói számára, mint az Azori szigetek számára, honnan én is származom, és ez olyan, mint a pozei a mezőgazdaság szempontjából. Ezek után pedig, ha, ha nem is a kezünket, de a karunkat majd kinyújtjuk, és remélhetőleg megelégedéssel lezárhatjuk ezt a megállapodást a Comiamon. Ez a több mint ezer módosítás is mutatja, hogy mennyire érdekes ez a téma, és senkit sem fog az meglepni, hogy én Gabriel Mátót mindenképpen támogatom, és hogy gyakorlatilag olyan módosításokat is beterjesztettünk, amelyek közösek három vagy négy gondolatot szeretnék kiemelni, amelyek szerintem nagyon fontosak, és amelyekben támogatni kéne az, a jelentéstevőt. Először is nagyon fontos az, hogy a dupla szankciókat, amelyek szerepelnek a bizottsági javaslatban, kivegyük a mi javaslatunkból. A korábbi rendeletben ilyenek voltak egyébként, ezeket most meg kell szüntetni, mert nagyon keves, tehát nagyon nagy bizonytalanságot okoznak ezek a dupla szankciók, és egyébként jogilag sem megalapozottak. Ez, ezen kívül pedig nagyon fontos az időbeliség szempontjából a különleges intézkedések kérdése, tehát fontos lenne a biológiai ciklusok figyelembevétele. Nagyon fontos ezen kívül a hajók jó felszereltsége, nagyon nagy problémát jelent Európában az, hogy az új generációk nem akarnak halászatból élni. Egyszerűen azért, mert más anyagi körülményekhez szoktak a fiatalok, és ők jobb életminőséget szeretnének ezeken a hajókon. És ezért lenne fontos az, hogy az alapból ezt is támogatni lehessen, hogy ilyen formájú felújításokat lehessen végezni a hajókon, mert különben az európai halászat elindul a lejtőn ami pedig az innovációt és az élelmiszeripari átalakító ipart illeti, a bizottság szeretné csak pénzügyi eszközökre szorítani a támogatást, de ezen kívül fontos lenne az is, hogy segítsük a termelőiparba és és a az átalakító ágazatba is a befektetéseket. Ez például Galíciában, tehát az én hazámban is egy fontos kérdés. Ilyen kérdésekben biztos, hogy jó kompromisszumokat tudunk majd kialakítani. Köszönöm, köszönöm, Paco. Romea. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy a tenger nélküli országok nevében természetesen csak az akvakultúráról ejtsek szót, és mindenek előtt szeretném megköszönni Gábriel Mátónak a munkáját, és az, hogy 99 módosító indítványt közösen jegyezhettünk. Olyan ügyek mögé állt Gábriel Mátó, mint az akvakultúra termelő beruházásoknál a vissza nem térintedő támogatások megőrzése, a halászati pénzalapoknak az akvakultúra kifejezéssel történő kiegészítése, a pénzalap költségvetésének a 10%-os megemelése, vagy a Horizont Uniós Kutatás Fejlesztési Programnak az akvakultúra ágazatra történő kiterjesztése. De most tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy a fennmaradó 15 módosító indítványért eh, szólaljak fel itt önök előtt, konkrétan megelőzve a módosításokat. A következő az Európai Tenger és Édesvízi Akvakultúra Ágazat segítését szolgáló öt kérdésben szeretném kérni a szíves támogatásukat. Az édesvízi ágazat legfontosabb ügye, hogy a haltenyésztés támogatásának uniós forrásai legalább a jelenlegi szinten maradjanak, de ha lehetséges, növekedjenek. Amennyiben sikerül elérnünk, hogy a halászati és akvakultúra alap pénzalap költségvetése 10%-kal nőjünk, mint hogy arra van módosító indítvány is, az édesvízi haltenyésztésre szánt források is nőjenek 10%-kal. Emellett külön alköltségvetést és valódi fejezetet kell létrehozni a tengeri és édesvízi akvakultúra számára, kérem tehát a 125-ös és a 419-es módosító indítványaim támogatását. Másodszor szeretném kiemelni, hogy a tengeri és édesvízi akvakultúrával foglalkozó haltenyésztők fontos környezeti és ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak. A környezetbarát körülmények megteremtése azonban többletköltséggel terheli a haltenyésztőket, amelyet megfelelő támogatással ellentételezni kell. Ezért egy új területalapú zöld támogatás bevezetését, egy tengeri akvakultúra és édesvízi akvakultúra zöldítést szeretnék beemelni az új jogszabályba, ezért kérem a 472-es és az 859-es módosító indítványaim támogatását. Harmadszor Szeretném elérni, hogy az akvakultúra termelő beruházásoknál a támogatás intenzitás ne 50%, hanem 75 legyen. A termelő beruházások most 50%-os önrészt követelnek meg, a kizárólag kis és középvállalkozások formájában működő akvakultúrával foglalkozó gazdálkodóktól, ami túl sok. Így sokan nem tudnak bekapcsolódni a fejlődésbe, pedig az jó lenne a beruházások támogatás intenzitásának, ezért el kellene érni a 75%-ot. Az innovációs beruházások esetében pedig a 100%-ot. Ezért kérném a 922-es módosító indítványom támogatását. Negyedszer, utolsó előtti kérés, biztosítanunk kellene az akvakultúra beruházások lehető legrugalmasabb felhasználását, hogy minden tagállamban a legfontosabb célokra lehessen támogatásokat elkölteni, Javaslom ezért, hogy az akvakultúra ágazat termelékenységét javító minden beruházás, így például a haltenyésztők által használt bármely eszköz beszerzése is támogatható legyen uniós forrásokból, ezért kérném a 351-es módosító indítványom támogatást. Végül utolsó sorban ötödjére közös érdekünk, hogy az akvakultúra termelő beruházásokhoz hasonlóan az akvakultúra termékek feldolgozását segítő beruházásoknál is lehessen vissza nem térintő támogatást nyújtani. Ezek hiánya nehéz helyzetbe hozza a feldolgozó üzemeket, és emiatt visszaesnek az új üzemek építése és üzembe helyezés iránti beruházások, ami nincs összhangban azzal az uniós céllal, hogy a halászat és az akvakultúra elsősorban feldolgozott termékeket állítson elő, és ne nyersanyagot, ezért kérném a 881-es módosító indítványom támogatását. Bízom benne, hogy ezeket a fontos kérdéseket megfelelően ki tudjuk majd tárgyalni az elkövetkezendő hetek során, és nyitott vagyok arra, hogy ezekben az ügyekben mindenki számára kielégítő megoldásokat találjunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam. Merci, Norbert. Köszönöm. Norbert Werner Kuhn következik. Köszönöm, elnök úr. A közös halászat és tengerügyi alap esetében sok dolognak van életbevágó jelentősége az európai halászati ágazat megőrzéséhez, a vadfogások, de az akvakultúra tekintetében is. És hogyha megnézzük ezt, és Gabriel Mátó is nyomatékosan kijelentette, hogy a teljes költségvetés az EU-nak 150 milliárd euróra rúg, és ebből 0,6%-a ennek az összegnek az Európai Tengerügyi Alapköltségvetése. A bizottsággal és a tagállamokkal közösen határozzuk meg a felhasználási célt és az iránymutatásokat, és ezen az alapon írják meg a tagállamok a nemzeti operatív programokat, és ők még egyszer döntenek arról, hogy pontosan milyen irányban akarnak támogatni. Egyes dolgokat kizárnak, ebben az évben is észrevettük ezt. De az, hogy a bizottság először általány eszközöket ad a tagállamoknak, hát ez eléggé összetett. Ez ugye egy 80 oldalas eljárás, egy saját intézményt kell ehhez megnevezni, amely támogató intézményként dolgozik, aztán hitelesített munkatársaknak kell ott lenniük, akik csak ezzel foglalkozhatnak, csak ezt igazgathatják, tehát nehéz ezt megoldani. Egyes tagállamok hosszú időt igényelnek, amíg az operatív programjukat megírják, ezt már megbeszéltük, és ez egyre inkább késlelteti a források lehívását de egyáltalán nem értem, hogyha egyébben a forrásokat nem használták ki, akkor ezek újra visszamennek a tagállamokhoz, azok újra visszakapják a pénzt, és akkor át kell gondolni, és hogyha ilyen kevés forrást használtam fel, és a jövőben például az ideiglenes leálláshoz pénz kell nekem, vagy az adatgyűjtéshez, vagy a Brexit után bizonyos dolgokat tompítani kell, ezt még nem tudhatjuk, akkor ezek a források, amik valójában rendelkezésre álltak, ezeket kumulatív módon lehetne tovább írni, és ez az 1 milliárd euró az 27 tagállamnak rendelkezésére állna a költségvetésben. Ez lenne tehát a javaslatom, hogy egyrésztől ez egyszerűsíteni a forrás kiosztást a tagállamoknak, és az el nem költött pénz továbbra is megmaradna a költségvetésben, és akkor nagyon jól együtt tudnánk élni ezzel. Elnök, köszönöm Werner, Anis Schreiber következik. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm Mátó kollégának. Egy fenntartható kisüzemi halászatról szólt. De az innovatív jelzőre is szükség lenne itt, hiszen a kisüzemi halászatra gondolnunk kell, de az innováció mindenkire érvényes, a kicsikre és a nagyokra egyaránt. Hollandiában a halászat még mindig nagy prioritást élvez. Nagyon fontos ez, tekintettel a Brexitre és annak következményeire. Csatlakoznék te Kuhn úr ö, szavaihoz. Meg kell néznünk, hogy hogyan is kezeljük majd ezt a változást, és amikor a pénzügyi eszközökről beszélünk, hogyan lehet ezeket megkapni, hogyan lehet a forrásokhoz hozzájutni, ez túl nehéz az ágazat számára. Egyébként ez az összes európai alapra igaz. Foglalkoznunk kell tehát ezzel. A Juncker féle projekt nagyon jól működik, de gyakran nehéz kiosztani ezeket az alapokat, és az ösztönző hatás nem működik megfelelően. Aztán az innovatív halászat, ahogyan sok kolléga elmondotta, az elektromos halászatot már nem akarjuk, ezt világosan kijelentettük. Azonban hogyha az elektromos halászatra gondolok Hollandiában vagy más országokban, akkor hogyan lehet erről áttérni egy fenntarthatóbb halászatra? El kell gondolkodnunk a jövőbeli lehetőségeken, és megoldásokat kell találnunk, mind a kisüzemi halászatok, mind a nagy üzemi halászatok számára. Kerüljük el azt, ami Hollandiában történt ezzel a fajta halászattal. Túlságosan nagy hangsúlyt kapott ez a fajta halászat, a biodiverzitást károsította, be kellett tehát szüntetnünk. Elnök, mindenki kifejthette a véleményét, ahogyan kívánta. Mindjárt megadom majd önnek a szót. Veronika Ruiznak adok szót, aki itt az Európai Bizottságot képviseli. Veronika, tiéd a szó. Thank you, Mr. Chair, honorable members of... Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Mátó úrnak azt a nagyon hatékony és gyors munkáját, amit tapasztalhattunk, és nagyon örülök annak, hogy aktívan részt vesznek a parlament képviselői az MFF munkájához hasonlóan. Ez valóban egy nagyon fontos kérdéskör. Ezen kívül pedig nagyon örülünk annak is, hogy különböző módosítások láttak napvilágot, és ezek mind azt mutatják, hogy alapvetően a bizottsági javaslat és annak céljaival összhangban vannak a parlamenti képviselők is, tehát a nagyobb rugalmasság és az egyszerűsítés a fő célok. Mi reméljük azt, hogy a kompromisszumok előkészítésében a rugalmasság és az egyszerűsítés közötti egyensúlyt meg tudjuk őrizni, és nem megyünk vissza egy olyan rendszerhez, amely valóban egy kicsit túl bonyolult volt. Nem szeretnék most minden kommentárt említeni, de néhány módosításra mindenképpen reagálnék, ami elhangzott. Ezek főként az egyik legfontosabb célra vonatkoznak az Európai Halászati Alap szempontjából, az IMFF-re, amely olyan eszköz, amely gyakorlatilag az implementáció és a közös, agrár, a közös halászati politika céljainak megvalósításából adódik 2020 utáni időszakban. Annak érdekében, hogy a CFP céljai megvalósuljanak, ehhez egy jobb, célzottabb rendszerre van szükség. Itt például mi úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos a halászati tevékenységek támogatása olyan szegmensekben, ahol még mindig túl nagy a kapacitás, és amelyeket leginkább érint a fenntartható halászatra való áttérés. A feltételrendszer nem mindig a legjobban valósult meg, mert nem is a legjobb célokra költötték el mindig a pénzeket. Aztán itt van a különleges kivezetés, amely konzervációs erőfeszítésekben tömörül, és ez itt nem egy rendes mindennapi esetekre vonatkozik, hanem különleges helyzetekre. Mi valóban ehhez úgy gondoltuk, hogy különleges feltételeknek kell megfelelni, és azt szeretnénk elérni, hogy a célokkal összhangban lehessen elkölteni az alapban foglalt összegeket. Aztán a hajó flotta felújítása és új flotta építése. Erről is beszéltünk már a mai napon, és látom, hogy különböző uh, fajta módosítások uh, léteznek ezen a területen. Vannak olyanok, amelyek úgy gondolják, hogy uh, a 13-as cikkben foglaltakat kellene törölni, mások, illetve hogy ebben arról van szó, hogy támogatnánk új hajók építését, és főként a külső, a legkülső régiókban. Az Európai Bizottság nagyon aggódik az ilyen módosítások kérdésétől. Nem szabad elfelejtenünk azt például, hogy a kapacitások kapat, ö, konzisztensnek kell, hogy legyenek a célokkal, hogy gazdaságilag megérje ezt a tevékenységet folytatni, ugyanakkor a flotta ne halássza túl az adott állományokat. Ezen kívül a modernebb hajók jobban tudnak halászni, többet, még akkor is, hogyha kisebb méretűek, és hát valóban ez történt az elmúlt időszakban is. 2002-ben például az Európai Unió már nem finanszírozta a hajók felújítását. És valóban ezt már nem is lehet uniós alapokból ilyenfajta támogatást kérni. Ez azért is van így, mert a 2012-es fenntarthatósági csúcs találkozó és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak, főként a 14-esnek ez nem felel meg, és ráadásul még az EU a vto ban elfoglalt álláspontjának is ellentmondana, mert hát ezek mondjuk úgy, hogy káros támogatások. Nincs is gazdasági értelme annak, hogy ezeket a hajófelújításokat tovább finanszírozhassuk. A profit igen magas, és a gazdasági jelentésekből az is kiderül, hogy ahol megéri, ott úgyis a felújításokat a privát összegekből vagy finanszírozásból is meg lehet valósítani. 0,6%-át teszi ki ez egyébként a büdzsének, viszont hogyha felújítást is támogatnánk, azt csak a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban lehetne megcsinálni, viszont ezeknek környezetbarátnak és innovációbarátnak kellene lenniük. Ami a flottára vonatkozó intézkedéseket illeti, valóban nagyon fontos a kisméretű hajók definiálása. Mi nagyon-nagyon örülnénk annak, hogyha a regionalizálni lehetne ezt a definíciót. A jelenlegi javasolt definíció ugyanaz, amelyet a jelenlegi rendszerben is alkalmaztunk. Ez egy olyan definíció, amely alapvetően összhangban áll a különböző jogszabályokban lévő definíciókkal, akár az adatgyűjtésre vonatkozólag, akár a kapacitási rendszerekre nézve. Úgyhogy ha ezt megváltoztatnánk, akkor annak torzító hatása lenne a többi jogszabály szempontjából is. Ami pedig a pénzügyi oldalt illeti, persze mindenki szeretne többet kapni, Egyáltalán nem olyan rossz egyébként, amit itt kaptunk, ez nagyjából 5%-os csökkenésnek felel meg, és amennyiben megvizsgáljuk a tagállami allokációkat, akkor azt láthatjuk, hogy a jelenlegi rendszerhez képest 96%-os szinten lehetne fenntartani a finanszírozási rendszert, ez egyáltalán nem rossz. Ugye vannak itt a közös, illetve a közvetlen menedzsment alá tartozó területek. Mi úgy gondoljuk, hogy a közvetlen menedzsment alá tartozó területeknek európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük. Nézzük meg, hogy mit értünk ez alatt. Jobb tudományos eredményeket biztosító tevékenységeket gondolok. Jobban ismerjük az óceánok, tengerek rendszerét, az úgynevezett tengeri atlaszt ennek köszönhetően de fel lehet használni az alapokat arra is, hogy a fenntartható kék gazdaságba befektessünk, különböző pályázatokat írjunk ki, aztán van egy befektetési platformunk is, és szeretnénk a nemzetközi óceánkormányzást javítani, az önkéntes hozzájárulások begyűjtésén keresztül is. És természetesen szeretnénk felvenni a harcot az illegális halászattal is. Ez, ezek azok a területek, amelyeken egy-egy tagállam külön-külön nem tudna semmit sem tenni, ugyanakkor ez európai hozzáadott értéket jelent mindenki számára. Reméljük, hogy erre meg tudjuk őrizni a megfelelő arányt. Itt le is zárnám, és hát nagyon sok sikert kívánok Mátó úrnak a módosítások kompromisszumá összedolgozásához, és hát remélem, hogy itt a bizottság részéről is tudunk majd segíteni további magyarázatokkal, amennyiben ez szükséges. Köszönöm. Valóban, mi is jó sikert, sok sikert kívánunk, és visszaadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom elemezni az elhangzottakat. Először is uh, Veronikának, ugye miután, meghallgat, miután meghallgattam a bizottságot, hát nem lett meg, hogy 1028 módosítás készült, ezek nem az én jelentésem, ez a bizottság javaslatához készültek. És a kollégákat hallva úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb lesz az én javaslatomra vonatkozó módosító, úgyhogy kompromisszumokra tudunk jutni. Vannak közös pontok, és természetesen reagálok majd, amennyire lehet, a hozzászólásokra is közös pontok, egyértelmű, hogy közös az, ami az alapokra vonatkozik. A bizottság azt mondja, hogy nem vettek el mindent, hát nem vettek el sokat, hát elvettek volna mindent is, azért nem lehetünk elégedettek azért, mert 5%-ot elvesznek. Innen indulva azt hiszem nehéz folytatni a tárgyalásokat. Minden esetre úgy gondolom, hogy az anyagi kérdés nagyon egyértelmű. Az érvek, amelyek elhangzottak az alapok kezelésével kapcsolatban, hogy ezeket felhasználták-e vagy sem, a forrásokat felhasználták-e vagy sem. A lényegi probléma itt szerintem nem az, hogy ha nem költik el, akkor elköltjük a ha nem költik el, akkor csökkentjük a forrásokat, hanem szüntessék meg az akadályokat, és akkor elkölthetjük a forrásokat. Tehát ha kevesebb az akadály, akkor könnyebb lesz elkölteni a forrásokat, de ne vegyék el azért az alapokat, mert nem költöttük el őket. Itt két különböző koncepcióról van szó, de én természetesen amellett vagyok, hogy szüntessük meg az akadályokat és tartsuk meg a forrásokat. Nem kérjük azt, hogy jelentősen növeljék őket, hiszen tisztában vagyunk a létező korlátokkal. Roduszt kollégát nagyon kedvelem, ezt ő is tudja, és nagyon örülök annak, hogy kész együttműködni de Ulrikének van egy problémája, ami nekem is egy problémát jelenthetne. Ez a közös halászati politika, amit annyira kedvel, annyira szeret, olyan, mint a gyermeke, tehát ha bármilyen támadás éri, akkor ez személyes támadásnak veszi, de nem, a közös halászati politikának vannak bizonyos aspektusai, amelyeket szerintem mindenképpen ki tudunk igazítani. Ami a belvízi halászatot illeti, egyértelmű elképzelésekre van szükség. Én úgy gondolom, hogy azonos hajók, azonos halászati technikák, azonos piacok. Tehát kell egyfajta egyensúly, máskülönben diszkrimináció merül fel. És eh, amit eh, a hajók, eh, az új hajók építésével kapcsolatban is mondott, valóban ez mindig egy vitatott kérdés, amit azonban nem tudok elfogadni minden további nélkül, hogy legyenek beruházások a flotta megújítása céljából, és ez azt jelenti majd, hogy nagyobb lesz a halászati erőfeszít, erőkifejtés. Én úgy gondolom, hogy ugyanazt halásznák, csak éppen jobb körülmények között. De ez nem jelentene több halászatot, hanem ugyanazt jobb körülmények között, és ehhez van szükség jobb hajókra. Ami a rugalmasság finanszírozását, illet, illetve a kisüzemi halászat definícióját. A bizottság is felhívja a figyelmet arra, hogy vigyázzunk, ha megváltoztatjuk a kritériumot. A kritériumot lehet szerintem módosítani, mert nincsen egy egységes kritérium, különböző definíciók vannak különböző területeken, de ami egyértelmű, az az, hogy egy adott halászatra, egy adott területen nyilván más megfontolások érvényesek egy hajóra, mint más területen egy adott területen, ami kisüzemi halászatnak minősül, az máshol nem feltétlenül. Tehát szerintem nem dráma, hogyha a tagállamok a saját érdekeikhez igazítják a definíciót. Torvalds barátom hozzászólása. Nem tudom, hogy itt a germán vagy az angol száz jogról beszélünk. Én a Kanári-szigeteki Palma álláspontjából indulok ki. Tehát én azt mondom, hogy ha beruházni akarunk, akkor ehhez tudnunk kell, hogy lesznek-e alapok vagy sem. Ezt kell egyértelműen látnunk. Ami tilos, az, az megengedett, vagy, vagy fordítva, ezt az oroszok, az angolok így vagy úgy definiálhatják. De ami szerintem fontos az, hogy egyértelműek legyenek az elképzeléseink, ami nincs kifejezetten megtiltva, az meg van engedve. Ez kevésbé korlátozó jellegű, és azt hiszem, hogy nagyobb biztonságot ad az érdekelt feleknek. Éppen ezért szerintem ez jó. Egyértelműen tudnunk kell, hogy mire lehet felhasználni az alapot. És természetesen örülök annak is, hogy a kezüket nyújtják. Hát nem tudom, hogy ez a német munkás mozgalom egy dala-e, de Spanyolországban a Sevillai Expo-ban volt, Sevilla Expo-ra készült egy ilyen dal, amelynek az volt az egyik sora, hogy örökre barátok leszünk. Hát a politikában ez a jó, hogy gyakran teljesen más nézeteket valló, más frakcióhoz tartozó politikusok gyakran közös nevezőre tudnak jutni, ezért dolgozunk nap mint nap, és biztos vagyok abban, hogy ez itt is sikerülni fog. Linnea amit elmondott, hogy elköltünk-e vagy semmit lehet elkölteni, erre azt hiszem reagáltam. Természetesen egyértelmű költekezési kritériumokra van szükség, ezt elmondtam az elején is. Hm, tudnunk kell, hogy ezek közpénzek, amiket megfelelően kell elkölteni. Itt nem arról van szó, hogy van pénzünk, hát költsük el minden további nélkül. Tehát szerintem ez nem jelent problémát. Hok kollégát most először hallom itt ebben a bizottságban, úgyhogy köszöntöm és hát egyetértek bizonyos dolgokkal, amelyeket elmondott, illetve a balti tengerek kapcsolatos aggájaival is. Nirjada kolléga hozzászólása, itt ugye az éghajlatváltozásról beszélt, és valóban ez ütközik a bizottság törekvésével, hogy megszüntesse mindenféle kompenzációt, vagy a, az ideiglenes beszüntetést kompenzálja az ideiglenes beszüntetés nem feltétlenül rendkívüli körülmények vagy előre láthatatlan körülmények miatt kell, hogy bekövetkezzen. Gyakran az éghajlati feltételek olyanok, hogy ezeket nem lehet előre látni, tehát erre is, oda, erre is lehetőséget kell nyújtanunk. Ami pedig a finanszírozást illeti, meg kell néznünk, hogy a, rugsz, hogy a rugalmasság keretén belül hogyan lehet odaítélni az alapokat, nem csak arról van szó, hogy ne adjunk több alapot, szerintem jól kell arányosan elosztani az alapokat, és ezt nem lehet előre meghatározni Zsa Ferreira, aki nincs itt, úgyhogy akkor nem is válaszolok, bár egyetértek mindennel, amit elmondott, és Szára a kollégával is, és a többiek pártbeli barátaim, úgyhogy inkább arra tértem ki, amit mások mondtak, de ami mindig felmerül, ez a kettős szankciók megszüntetése, ez egy nagyon is igazságtalan rendszer. Igazából nem is értjük, hogy hogyan lehet ezt továbbra is fenntartani, hiszen semmilyen érv nem szól amellett, hogy fenntartsuk ezt a rendszert. És a támogatások, amelyeket felvetettek a beruházásokkal kapcsolatban, ezekkel is egyetértünk. Erdős kolléga most jó értelemben fogalmazva, hogyha a, hogyha Rodusz kolléga gyermeke a közös halászati politika, akkor az ővé az akvakultúra, erdős kollégáé. A javaslatban azt hiszem, hogy elég szilárd alapokra helyezzük ezt. Vannak bizonyos módosítások, ugyan a zöldítéssel kapcsolatos kifizetések, de ebben a javaslatban itt egy óriási lépést teszünk az akvakultúra érdekében a korábbi javaslathoz képest, tehát ezt az elemet mindenképpen figyelembe vesszük teljes Ann kolléga is egyetértek azzal, amit mondott, úgyhogy ezt nagyon nem is tudom már részletezni, és végezetül a bizottságra térnék át. Megértem persze bizonyos aspektusokban a bizottság kritériumait, javaslatát, de ha megpróbálok az ő fejükkel gondolkodni, én inkább az ágazat szempontjából nézem ezt a helyzetet. Amikor rugalmasságra törekszünk, ez nem csak a papíron kell, hogy létezzen, hanem a gyakorlatban is tudnunk kell ezt alkalmazni, és be kell tudjuk bizonyítani, meg kell tudnunk győződni arról, hogy ez a rugalmasság és ez az egyszerűsítés valóban bekövetkezett, és az alap egy olyan eszköz kell legyen, amelyel fejleszthető a közös halászati politika. E tekintetben nem is tudok többet mondani. Az ideiglenes vagy részleges beszüntetés itt a bizottságnak más kritériumai vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell tartani, mind a kettőt, nem csak olyan rendkívüli körülmények között, vagy rendkívüli helyzetekben, amelyek mindig bizonytalanságot szülnek, hiszen kinek a kritériumai érvényesülnek a bizottságé, vagy másoké. Mi minősíthető rendkívüli helyzetnek. Szerintem ez nem a legjobb definíció, ami pedig a flotta megújítását illeti, erről már beszéltünk, azt mondja a bizottság, hogy Európát nyugtalanítják ennek esetleges kihatásai, engem nem nyugtalanítanak, szerintem épp elég épp elég épp elég elem támasztja alá, hogy ezáltal a kapacitás szintje javítható, fenn tudjuk tartani ugyanazt a fogás szintet, ugyanazt a kapacitást ezzel az infrastruktúrával. Mi pontosan erre törekszünk, ezt szeretnénk jobb feltételeket teremteni a halászok számára, és nagyobb biztonságot minden területen, a halászok területén, a halászok számára, és jogi szempontból az egész ágazat számára. Köszönöm szépen! Én is mindenki felé nyitott vagyok, hogy kompromisszumokat érjünk el, és remélhetőleg jó legyen ez az alap. Köszönöm. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Nagyon köszönöm, Gabriel. Mindenkinek köszönöm ezt a nagyon érdekes eszmecserét az Európai Tengerügyi Alapról. Rendkívül fontos ez a téma. A szakbizottságban január 23-án fogunk szavazni, és a plenárison szavazást, hát majd meglátjuk, hogy mikor kerülhet erre sor. Ennyit tehát, kollégák. azt asszonynak adom át majd itt az elnöklést, aki az ajánlás tervezetről fog beszélni. Yes, dear colleagues, uh, now Igen, kedves kollégák, hát a 11-es napi rendi ponton vagyunk most már, ez pedig az Európai Unió a Jegestenger középső részére vonatkozó a szabályzásokkal kapcsolatos módosítási tervezetét hallhatjuk most. Az Európai Tanács ugyanezzel a témával foglalkozott. Ma, ma az ajánlásokat fogjuk megfontolni, végighallgatni. Nikolaj asszonyé, a szó, ön a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Valóban, ez már a második eszmecserénk. Nagyon sok mindenről szó esett már az első alkalommal is, úgyhogy most nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni, mert nem is voltak egyébként ajánlások a kollégák részéről, úgyhogy néhány gondolatot szeretnék csak megosztani önökkel. A legfontosabb célja ennek az anyagnak az, hogy megőrizzük a tengeri ökoszisztémát a jeges tengeren, és a legfontosabb cél számunkra ahhoz köthető, hogy jobban meg kell érteni a biodiverzitást, jobban meg kell ismerni azt a jeges tenger, illetve óceán területén, most először úgy döntöttünk, hogy egy közös programot hozunk létre, létre amely a tudományos felfedezések támogatását is érinti. Jobban meg kell érteni az ökoszisztémákat, és meg kell őrizni az ottani öm, halálományokat is. A másik fontos célunk az, hogy az illegális halászatot is visszaszorítsuk. Ez egyelőre nem óriási mértékeket ölt, de hát mégiscsak azért ne felejtsük el azt, hogy már kőolajkitermelés is folyik ezen a területén, nagyon sok ország egyébként érintett ebben a térségben, és hát ezek közül finoman szólva is vannak olyan országok, amelyek nem igazán érdeklődnek a klímaváltozás okozta problémák iránt és hát ennek is lehet hatása, a klímaváltozásnak is lehet hatása a hal állományokra. Éppen ezért felhívnám a figyelmet a 2017-es Európai Parlamenti állásfoglalásra, ez egy március 17-i dátumozású állásfoglalás volt. Nos, hát ezzel is összhangban áll a mostani ajánlásunk. és emiatt és más indokoknál fogva is támogatni tudjuk mindezt. Reméljük, hogy a jövőben megfelelő tudományos kutatási alapokat lehet létrehozni annak érdekében, hogy az együttműködést biztosítani lehessen. Reméljük, hogy a módosítások megérkeznek a kollégáktól, de természetesen a jelentés már elkészült. Én készen állok arra, hogy lassan lezárjuk ezt a jelentést. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Először Lope Fontanier asszony következik. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony. Valóban először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt az anyagot. Nagyon fontos az, hogy ez az ajánlás megvalósuljon, és teljes mértékben támogatom, támogatom is önt ebben, a jelenlegi formában jónak tartom ezt az anyagot. Nos, hát ugye sajnos, miután olvad a jég, ezért bejutnak a hajók olyan területekre is, ahol, amelyeket korábban a jég teljesen befedett, és jó lenne pontosabban feltérképezni, ismerni az ökoszisztémákat ezen a területen, világosan egyébként elmondta az erre irányuló törekvéseket, a jelentéstevő asszony is. Nagyon fontos ezen felül az, hogy a tudományos kutatást fejleszteni lehessen, támogatni lehessen, és a legfontosabb célok megvalósuljanak a parlamenti célok közül, a biodiverzitás feltérképezése, és az, hogy az illegális halászatot visszaszorítsuk. Ezen kívül szeretnénk ebben a zónában részt venni egy olyan halászati megállapodásban, amelyben különböző érintett felek vennének részt, és az uniós érintettek számára is hozzáférhetővé tehetnénk a kutatás lehetőségét az északi sark területén. Jó lenne együtt dolgozni a minél hamarabb megvalósítani ezt az együttműködést az jeges tenger középső vagy belső területeinek védelme érdekében. Köszönöm szépen. Szeráos Santos úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát először is szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm ezeket az ajánlásokat, amelyeket Nikolai asszony készített elő, és még hozzátenném azt is, hogy a mi feladatunk az, hogy Európai Uniós szintű megállapodást hozzunk tető alá. Ez egy nemzetközi óceán kormányzás felé tett lépés, amelynek az a célja, hogy egy olyan területet, amelyet a klímaváltozás fenyeget, megőrizzünk, és hát azt hiszem, hogy ugye itt egy olyan területről beszélhetünk, amelyben meg lehet majd őrizni a biológiai sokszínűséget. Ezen kívül a parlamenti állásfoglalás, amely 2017. március 16-án került elfogadásra, az ebben foglaltak itt is szerepelnek, nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy jobban ismerjük a meglévő forrásokat, és az illegális halászatot vissza tudjuk szorítani. Jelenleg egyébként nincs is legális halászat ezen a területen, tehát azt hiszem, hogy a minimum az lenne, hogy megőrizzük ezt a szintet. Nagyon, ennél sokkal többet kellene tennünk, ez számunkra prioritást képez, mindannyiunknak részt kell venni ebben a munkában. A hetes cikk az Európai Parlament állásfoglalásában egy moratóriumot szeretett volna bevezetni az ipari típusú a halászat számára, beleértve az összes fajta halászati ter- tevékenységeket. Azt kérjük az 52-es cikkben, hogy a vonóhálós halázatot tiltsuk be a jeges tenger felségvizein, ezek nagy ambíciók. Ezzel megnyitjuk a lehetőséget, hogy a szerződő felek lehetővé tegyék ezen a területen a kereskedelmi halászatot, és mérsékeljék annak hatásait. Ez jó lenne a hal állományok fenntarthatóságának biztonsága érdekében. És ezt a NAFO számára is be lehetne építeni az engedélyekbe. És ez a megállapodás a parlament által a moratóriumnak véget vetne, és továbbra is kiállunk amellett, hogy a 2017-es állásfogláshoz hasonlóan egy védett területet kell létrehozni a Gyeres tenger közelében. Be kell tiltani az összes olyan tevékenységet, amely a sarkör terén a halászathoz kapcsolódik. És az intézkedések pontosan ezen védett övezet létrehozását szolgálják. A biológiai sokszínűség regionális szervezete amely Helsinki-ben ülésezett, eh, meghatározta a jeges tengerre vonatkozóan a eh, különböző eh, kritériumokat, úgyhogy természetesen támogatom, támogatom azt, hogy legyen egy állásfoglalás, de úgy gondolom, hogy ez nem elég nagyra törő. Emlékeztetnék arra is, hogy az állásfoglalás, amelyet Obama elnök is megfogalmazott a sarkör kontextusában az olajfúrások ellen, az valóban ambiciózus volt, és az új elnök beiktatásával ezek a lehetőségek elvesztek, de úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten egy jó megállapodásra van szükség. Ez az állásfoglalás azonban szerintem ehhez minimálisan járul hozzá. Thank you. And now I put myself on behalf of the Greens. Uh... Most pedig jó magam a zöldek nevében és ezt a többi kollégával egyhangban fogom megtenni. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság részt vesz ennek a megállapodásnak a kidolgozásában. A jeges tengerre vonatkozólag 16 évre vonatkozna ez a megállapodás, és 5 évenként lehetne ezt meghosszabbítani, amennyiben nem ellenkeznek az érintett, illetve a szerződésmerészes felek. Elképzelhető az is, hogy még hosszú évekbe telik az, amíg az európai, illetve hogy amíg a hajók be tudnak majd terülni erre a területre, és szeretném megkérdezni azt is, hogy az integrált északi sarkvidéki politikánkra vonatkozólag hogyan viszonyul ez a szöveg az eredeti dokumentumokhoz, és hogy a jövőbeli esetleges kereskedelmi célú a halászattal kapcsolatban moratóriumokat szeretnénk bevezetni, ugye a vonóhálós, illetve a kotró technikák megakadályozása érdekében mit tudunk tenni, hogy ilyenfajta ipari jellegű túlhalászatot meg tudjunk akadályozni. Nem látok senki mást a listán, úgyhogy akkor a bizottság következik, Jensen képviselője. Jensen úr a szó. Thank you, Madam Köszönöm szépen. Először is engedjék meg a bizottság nevében, hogy megköszönjem a szakbizottság munkáját, az árnyékjelentéstevőknek, jelentéstevőnek a munkáját, akik nagyon gyorsan tudtak reagálni erre a fontos kezdeményezésre. Az egyik legfontosabb számunkra az, hogy csak akkor lehet lépni, amikor tudományos igényességű adatok állnak a rendelkezésünkre, és ez valóban a mi céljainknak megfelel, mert minél hamarabb szeretnénk, hogy életbe lépjen ez a megállapodás. Ehhez tíz szerződőt kell egy asztalhoz ültetni. Ami pedig az önök kérdését illeti, kedves elnök asszony, az ön kérdésére vonatkozólag annyit tudok mondani, hogy ez egy első lépés, és mint olyan fontosnak gondoljuk, de hogyha 16 éves moratóriumot tudunk bevezetni, a kereskedelmi célú, a halászattal kapcsolatban a Jegestenger középső területére nézve, természetesen ennél sokkal hosszabb távon gondolkodunk, szeretnénk, hogyha hosszú távon itt egyáltalán nem lehetne halászni, és hát tiszta maradna ez a területe a világnak, de lépésről lépésre kell haladnunk. Most az első lépésnél tartunk, és hát fontos lenne az, hogy minél hamarabb életbe tudjuk léptetni ezt a mostani anyagot. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nikolái asszony, szeretné lezárni az elhangzottakat? Igen, köszönöm szépen az összes kollégának, a bizottságnak is a felszólalását. Öm, tudják önök is, hogy milyen nehéz egy nemzetközi megállapodást tető alá hozni. Én is egyetértek azzal, hogy ez egy lépés, amely majd aztán a jövőben továbbfejleszthető, tovább lehet tárgyalni ezekről a kérdésekről, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy valamilyen kezdeti fázist beindítsunk, mert a jeges tengerrel kapcsolatban ez időszerű is, hogyha tudományos alapon közelítjük meg a kérdést, illetve a tudományt szeretnénk támogatni, és a halászatot szeretnénk megakadályozni. Ezzel egy nemzetközi kezelés alá tudnánk helyezni az óceánokat. Ez egy nagyon fontos kérdés ez a jövőben. Én biztos vagyok benne, hogy amennyiben sikerül ratifikálni a megállapodást, akkor elkezdhetünk dolgozni, és szeretnénk azt is elérni, hogy a közös halászati politikával összhangba valósítsuk meg ezt a megállapodást, és szerintünk, szerintem is ez egy fontos lépés lesz, amennyiben sikerül megvalósítani. Köszönöm szépen, Nikolái asszony, és köszönöm a árnyékjelentéstevők munkáját is, a módosítások beterjesztésének határideje november 30 dél, és a szakbizottságban valószínűleg január 31-én fogunk szavazni, tehát már 2019-ben és februárban kerülhetne ez az anyag a plenáris ülés elé. Menjünk tovább, van még egy missziós, vietnámi misszióról való beszámolónk, erre október 28 és november 1 -e között került sor, heten látogattak oda, Hanoiba és Hunonba, Vietnámba. A titkárságunk egy jelentést készített erről, azt ki is osztottuk, és most Gabriel Mátó fogja megkapni a szót, aki um, vezette ezt a missziót. Köszönöm szépen! Jaj, de jó! Nagyon jól hangzik az, hogy Vietnámba vagyunk három napig, de amikor három napig csak egy rohanás az egész, és közben még uh, utazni kell belső járatokkal is, hát az igaz, hogy nagyon érdekes, nagyon intenzív uh, munka folyt ezen a misszión, de hát ez mindig így van a missziókon, mert ugyan szeretnénk persze egy nyugodtabb missziót is időről időre, decemberben Kádészba látogatunk, hogy a, jó lenne, hogyha a képviselők ott Kádiszt is megismernék, és nem csak egyik helyről a másikra rohangálnánk. Na hát azt gondolom, hogy nagyon szép fogadtatásban volt részünk. A vietnámiak tényleg csodálatosan bántak velünk, nagyon nagy a vendégszeretet, és hát soha életemben ennyi virágot nem láttam még. Mindenhol virágcsokrokkal bombáztak bennünket, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy a kormány gyakorlatilag legmagasabb szinten fogadott bennünket, miniszterek, még a miniszterelnökkel is találkoztunk. Mindenhol a polgármesterek vagy az elnökök, a helyi közösségek elnökei legmagasabb szinten foglalkoztak velünk és fogadtak bennünket. Nagyon röviden, a dossziét majd meg fogják kapni. Először az uniós nagykövettel találkoztunk Bruno Angelezzel, és azután pedig kértük tőlük azt, hogy egy kicsit bemutassák ezt az áll, azt, hogy milyen ott a helyzet, aztán pedig ellátogattunk a Hanoi ellenőrzési központba. Ez a halászati minisztérium alá tartozó szerv. Ez nem egy óriási központ egyébként, nem úgy kell elképzelni, de azért eléggé modern és hát ott megpróbálják az ellenőrzést megfelelőképpen végezni. Persze nehéz feladat ez, mert nagyon kevés a hajójuk, de vannak manuális, és vannak automatikus vezérlésű hajók. Gyakorlatilag nagyon nehéz emiatt a, a helyzetet ellenőrizni, mert a feltételek nem olyanok. Minden esetre az viszont biztos, hogy nagyon sok mindenkivel beszéltünk, és hogy megpróbálják a helyzetet javítani. Talán ez a legfontosabb. A miniszterelnök is elmondta, hogy igen fontos prioritás számukra az illegális halászat elleni harc. Mondjuk ők nem vették rosszul ezt a sárga kártyát, ez inkább egy ilyen figyelmeztetés volt számukra, hogy egy kicsikét jobban figyeljenek oda a dolgokra, és a lehető legjobban felvegyék a harcot az illegális halászat ellen. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó kapcsolatokat alakítottunk ki, és a szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán illetve az együttműködés kapcsán, amely már 2016 óta megvalósul, ilyen szempontból is rálátásunk van meg kellene, kértük a miniszterelnököt, hogy mind személyi szempontból, mind pénzügyileg nagyobb forrásokat szálljanak az illegális halászat elleni harcnak, mert ez fontos prioritás az unió számára is. Fogadott bennünket a parlament alelnöke is, ott is beszéltünk egy kicsikét arról, hogy mennyire fontos számunkra a szabadkereskedelmi megállapodás, és emellett arról is, hogy ez egy lehetőség Vietnám számára is, hogy átalakítsa a halászati szektorát egy jövedelmező, biztos alapokon álló ágazattá. Ezen kívül találkoztunk a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel, nagyon hosszú ülésen vettünk részt, ott rengeteg kérdés felmerült, az egész monitorozás, vigilancia, különböző politikák, mindaz, hogy mindezt hogyan akarják megvalósítani a következő évtől, tehát a 2019. januárjától egy új jogszabályi háttér lép majd életbe, és hát ezt is majd ellenőrizni kell. Nagyon sok implementációs feladat vár rájuk. Hogyha mindezt összehasonlítjuk Tájfölddel, akkor látványos az, hogy nagyon sok minden javult Tájföldön, azért is van ez így, mert ott már most is éppen megvalósítás alatt áll ez a bizonyos jogi keret. Vietnámban ez még nem történt meg a mai napig. Voltunk aztán a kikötőben is. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért voltak hiányosságok is. Én szerettem volna azt látni, hogy hogyan halásznak, és az egész folyamatot egészen addig, hogy hogyan kerül a halpiacra a termék. Hogy milyen piacok vannak, hogyan árusítanak, milyen ellenőrzési formákat alkalmaznak. Szerintem nagyon furcsa az, hogy egy kommunista országban a rendszer tökéletesen szabadpiaci, sőt, szinte vadkapitalista, és aki akar, úgy halászik, és olyan áron árusít, ahogy csak akar. Tehát teljes a szabadság. Nos, hát az is igaz, hogy ez is problémákhoz vezet. Mint ahogyan az is, ahogyan átpakolják a halászati termékeket, tehát mi szeretnénk pontosan nyomon követni Mm, a termékeknek az útját, ez ott még ilyen formában nem valósul meg, tehát az ellenőrzésekről ennyit. Szerintem azért volt, ami hiányzott, mert láttuk az ellenőrzéseket, és aztán láttuk egy feldolgozó ö, üzemet, ahol ö, tonhalat dolgoztak fel, fagyasztott formában, de nem láttunk halakat. még a kikötőben sem. Ez egy kicsit olyan furcsa volt nekem, olyan hiányérzetem volt ebből a szempontból. Nagyon érdekes volt egyébként a Tonhal szövetséggel is találkozni, és hát látványos volt az, hogy jól működik ez a szektor. Aztán láttunk akvakultúra üzemeket is, ahol rákokat dolgoztak fel, ez egy 4000 négyzetméteres terület volt, úgyhogy ez egy nem volt túl nagy, de nagyon érdekes, jól működő létesítmény volt, és az is egyértelművé vált, hogy számukra fontos szektor az akvakultúra. Ezen kívül pedig egy dokumentumot is szeretnénk létrehozni, amelyben kimondjuk azt, hogy teljesen, illetve nagyon jónak gondoljuk azt, hogy ennyire őszinte, nyílt tájékoztatást kaptunk, láthattuk azt is, hogy milyen sok pozitívum és javulásról számolhat be mind jogszabályi szempontból, mind az ellenőrzés konkrét megvalósulásával kapcsolatban. Ez az ország az illegális halászat elleni harc területén is természetesen jó lenne azt is megismerni, hogy hogyan működnek pontosan az ellenőrzések a hajókkal kapcsolatban. A rendszert kellene javítani egy a hajókkal kapcsolatban, tehát itt az ellenőrzés szerintünk hiányos. Most hogyan tudják kihasználni az EU-val kötött szabadkereskedelmi megállapodást a halászat szempontjából is. Arra is megpróbáltunk, erre a kérdésre is megpróbáltunk választ kapni, de hát csak mondjuk körvonalazni tudtuk ezt. Elnök, köszönöm szépen, Ricardo. Gabriel nagyon részletesen összefoglalta a történteket, ezt nem is szeretném már kiegészíteni, mindennel egyetértek, és köszönöm Gabrielnek azt, ahogyan delegáció vezetőként kézben tartotta ezeket a dolgokat. Mindössze egy másik aspektusra szeretnék utalni, bennem is nagyon jó benyomást keltett, hogy itt egy tulajdonképpen fejlődő országról volt szó. Tájföldön is láttam, és most Vietnámban is. A a sárga lapokról, és látjuk, hogy meg akarták oldani ezt a problémát, méghozzá legmagasabb szinten foglalkoztak ezzel, legmagasabb szinten beszéltek ezzel. Én nem tudom, hogy mi történt ott az országban. Inkább a kormányzatok szintjén nagyon zajlott a látogatás, a helyszíni látogatások száma kevesebb volt, tehát az, hogy hogyan értékesítik a halat, azt nem tudta megállapítani, hogy olyan szabadon történt-e, hiszen itt egy kommunista berendezkedési országról van szó. Ami azonban meglepett, mert nem számítottam rá, az az, hogy nagyon sok hal, főleg az, amit Európába importálnak, ezek gyakorlatilag nem voltak megtalálhatóak. Norvégia nagyon jelentős a ország a vietnámi hal kereskedelem szempontjából. Rodusz képviselő szeretne hozzátenni ehhez valamit? Ja, ich möchte mich bei Gabriel bedanken. Szeretnék köszönetet mondani Gabrielnek Tényleg nagyon nehéz munka volt ezt az utazást megszervezni. Egyfolytában rohantunk, végig rohantuk az országot, rengeteg találkozónk volt, de hihetetlen szívérséggel fogadtak minket. És még egy komoly dolog, amit itt szeretnék az eszmecserébe bevinni, szem előtt kell tartanunk, hogy Ugye itt 180 ezer hajó van, és ezeket erőteljesen le kell építeni. Megkérdeztem, hogy hogyan fogják ezt végrehajtani, és ők azt mondták, hogy a kicsikkel kezdjük ugye itt 6000 hajóról van szó, melyek egészen kicsik, és minden egyes ilyen kis hajó mögött van egy család. Mi lesz ezekkel az emberekkel, akik majd nem halászhatnak egyszer csak. Ezt a kérdést tettem fel, és a válasz erre, hogy a hal tenyésztésben dolgozhatnak. Hát megnéztük azokat is, és megint csak kérdésem merült fel, hogy akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik veszítették a hajóikat, és azt veszetek, hogy a haltenyésztésben, és kérdeztem, hogy itt most mennyien dolgoznak ebben az üzemben, azt mondták, hogy öten. Tehát nagyon meg kell néznünk, hogy mi is történik ott. A vietnámiak előtt még nagyon nehéz feladatok állnak. Ugye az a feladat, hogy a 180 ezer hajót egyharmadára csökkentsék ezek szemet, hogy az illegális halászatot elkerüljék. Hát uh, itt nagyon meg kell vizsgálnunk ezt, hogy ez hogyan működik majd, amikor a szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még valaki, aki ott volt ezen a misszión, szeretne ehhez hozzátenni valamit? Nem. Kitűnő munka. Azt hiszem, hogy amikor ilyen delegáció látogatásokra utazunk, mindannyian érezzük azt, hogy mekkora hatást tud ez kiváltani. Köszönöm szépen, ha nincs további kérdés, akkor folytatjuk. Volt a az I2 e ülésére is november 17 és 19 között egy látogatás Dubrovnikba, Horvátországba utaztak a kollégák, a Halászati Bizottság, az Atlanti Tonhalvédelmire létrehozott Nemzetközi Bizottság 21. rendkívüli ülésére. A titkárság készítette elő ezt az ülést, az anyagot kiosztottuk. Úgyhogy most Werner Kuna elnök fog tájékoztatni bennünket, ő volt a delegáció vezetője. Kérjük az észrevételeket és a visszajelzést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát mindig mely benyomást tesz, hogyha valaki parlamenti delegációt vezethet az évi ICAT kongresszusra. Ugye ez az Atlanti Tonhal megőrzésére szolgáló nemzetközi bizottság egy szervezet, amely már több mint 50 éve létezik, és abból a szükségből született, hogy az Atlanti Tonhal fajtát fajta 50 évvel ezelőtt a túlhalászat révén majdnem összeomlott. Nagyon dicséretes, hogy időközben az ICAT szervezet nem csupán az Atlanti tonhalra összpontosít, hanem a nagyszemű tonhalra, a trópusi tonhalra, aztán vannak még karthal állományok, nem csupán az Atlanti területen, hanem tulajdonképpen világszerte az Indiai óceánon, a Csendes óceánon, 52 tagállam van, ezek a szerződő felek, vagy részes felek. Az ikat szerződéshez csatlakoztak, aztán vannak együttműködő tagok is, Japántól Kínán, Tajvanon keresztül, az afrikai országok, csak hogy néhányat megnevezzek, Brazília, az USA, és az Európai Unió egy delegációval, amely a tagállamoknak a mandátumával rendelkezik, illetve képviseli azon tagállamokat, amelyek halászati joggal rendelkeznek, és a nevükben tárgyal. Szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért Anders Jensen úrnak. Ő volt az EU delegáció vezetőjeként a keresett ember, amikor a záró állásfoglalásról volt szó. De amennyi információt mi képviselők kaptunk, az is mindig nagyon pontos volt, nem csupán a hivatalos viták során, amiket mi magunk is nyomon követhettünk, hanem a munkacsoportokban, ahol a tárgyalások zajlottak. Szeretnék szíves köszönetet mondani Agilera kollégának, Mátó kollégának, Tomásics kolléganőnek, aki részt vett a delegációban. Kedvező, de nem annyira jó üzenetek is elhangzottak ezen a kongresszuson. Kifejezetten üdvözöljük, és ez sikerült az EU delegáció részéről egy irányítási tervet ki dolgozni a kékuszonyú tonhal ö, számára keleti, ö, az Atlanti-óceán keleti részén, illetve a földközi tengeren. Már tavaly is megerősítették az EU flotta kvótáit, ez csak tájékoztatásul Itt 17 ezer tonnáról van szó 2018-ig, és 19.400 tonna a 2020-as fogási évre vonatkozik ez. A tudományos tanács az állomány állapotát kielégítőnek minősítette. Aztán az elektronikus fogási tanúsítványok egységesítését is elhatározták. Ez a kék uszonyú tonhalra vonatkozik, hogy hol is fogták valójában, és aztán a tonhal, hogy hol kerül piacra, és hol kerül a fogyasztóhoz. Egyébként voltak nem annyira kedvező üzenetek is, azt már említettem. A nagy szemű tonhal, a trópusi tonhal, amely a trópusi és szubtrópusi halászati régiókban kerül fogásra, nincs jó állapotban, mint az állomány. Egy hosszú távú kezelési terv sajnos tehát tervet elhatároztak, de sajnos állásfoglalás, illetve döntés nem született e tekintetben. Az EU delegáció ambiciózus javaslattal lépett elő a fiatal halak védelmére, egy messze menő korlátozást javasoltunk, ahol is ezen halkoncentrációs készülékekről, a fettekről volt szó, az átrakotás tilalmáról, a fecekről a nyílt tengeren, és hogy megfigyelők nek kell lenniük a fedélzeten, számukat meg kell kétszerezni, nem egy hajón, hanem több hajón az adott flottában, és a longlinerek esetében is ellenőrzésre van szükség, amelyeknek hatalmas halászati eszközeik vannak, több kilométer hosszú ö, horog soros hálókról van szó, hát ez döbbenetes, de a hosszú tegyelési körök vagy fordulók ellenére sajnálatos módon nem jött itt létre megállapodás, és a korábban érvényes fogási kvótákat egy további évvel meghosszabbították. A fedszek esetében arról volt szó, hogy ezen mesterséges hal szigetek számát csökkenteni kellene 500-ról 200-ra és hasonló arányban, de nincs kilátásban megállapodás a tekintetben. A munka és életkörülményekről is szó volt a fedélzeten, és itt született egy állásfoglalás. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet társjelentéseként itt a hajók biztonságáról volt szó, a SZALASZ megállapodás értelmében Safety on Life and Sea, és mentési modellekről is szó volt, automatikus hajó azonosítási rendszerről, hogy valóban, hogyha ilyen halászati hajó, amelyik a tengedélyen rendelkezik, itt valóban tudni kell, hogy az adott hajónak valódi halászati engedélye van. És az utolsó dolog, az ICAT egyezményt a jövőjében átdolgozzák majd, és különösen a CEPEK kapcsán az illetékességet ki kell terjeszteni, és ami különösen fontos, hogy csak egyhangúság a döntéshozatalban az nem lendít minket tovább, ez elhangzott, ezért az eljárási szabályzattal kapcsolatos módosításra van szükség. Ennyi volt tehát részemről. A közös benyomásunk ez volt, és még egyszer köszönetet mondok az EU tárgyalás vezetőnek Jensen úrnak, és a kollégáknak, akik erőteljesen támogattak. Köszönöm, Aguilera képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kiegészíteni azt, amit nagyon jól elmondott Werner Kuhn, akivel együtt vehettünk részt ezen a csúcs találkozón, és meggyőződhetünk arról, hogy voltak nagyon örvendetes fejlemények, mint hogy helyreáll a, helyreállt a tonhal állomány. És szeretném kiemelni, szeretnék gratulálni a bizottságnak, mert úgy gondolom nagyon jó munkát végeztek. Különösen az Európai Bizottság munkája volt kiemelkedő, hiszen itt eh, nem egy további irányítási tervről van szó, hanem, ez, hanem egy olyan irányítási, irányító, irányítási tervről, ahol a jövőre nézve az ellenőrzési intézkedéseket eh, emeltük ki, hogy eh, nehogy megint olyan helyzetbe kerüljünk, mint egy évtizede a kék úszójútonhal kapcsán. Tehát itt megelőző intézkedésekre, óvintézkedésekre volt szükség, nagyon sok erőfeszítésbe telt ez, de úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett a bizottság, Jensen úr és csapata. Ennek köszönhetően végül elértük ezt a jó eredményt. Nagy meglepetések nem értek, ami a volumeneket illeti, hiszen ezekben korábban megállapodtak már, és jó lett volna ugyanakkor, ha sikerült volna előre lépni, ahogyan Werner is azt kifejtette, a bizonyos fajok, mint a trópusi tonhal fajok helyzetében. Itt ugyanis nem történt előrelépés, és ezt Kuhn képviselő is elmondta. Problémát jelent az, hogy egy öntető döntéshozatalra van szükség, ezt más dolgok kapcsán is látjuk, és ez megnehezíti, hogy egy olyan halfajta esetében, ahol amelynek kapcsán egyetértünk abban, hogy intézkedéseket kell foganatosítani, a túlhalászás miatt. Ezt nem sikerült megvalósítanunk, úgyhogy ez majd jövőre marad. Ez az a rész, amely némileg negatívabb volt, de hangsúlyozom, remek munkát végzett a bizottság. Meglepett az is, hogy az egész ágazat képviselte magát, egyetlen ülést sem hagynak ki, mint ott ülnek reggeltől estig, 10-12 napon keresztül és ez nagyon fontos, és nekem nagyon hasznos volt megismernem az ott folyó munkát. A három kolléga, Claudius, Saulius, illetve a titkárság mindig rendelkezésünkre álltak, ügyeltek arra, hogy megkapjuk az adatokat, az információkat, és így láthattuk, hogy hogyan működik ez a csúcs, és hogyan hozzák a döntéseket. De ahogyan azt már elmondtam, látható, hogy milyen professzionálisan dolgoznak egyes csapatok. A bizottság esetében ez mindenképpen látható volt. A tárgyalások során ez derült ki, és én erre nagyon büszke vagyok. Ezek olyan dolgok, amelyeket szerintem érdemes kiemelni ebben az eszmecserében. Köszönöm szépen, Mátó úr. Köszönöm nagyon röviden. Először is, mert Vietnám kapcsán elfelejtettem, úgyhogy most megragadom a lehetőséget, és megköszönöm a titkárságnak eh, és a tolmácsoknak is, akik ott kitűnő munkát eh, végeztek. Ebben az esetben ugye tolmácsokra nem volt eh, szükség. Nem fogok további részletekbe menni, hiszen Klára és Werner ezeket már elmondták. Azt hiszem, hogy jól tettük, hogy megváltoztattuk az eddigi kritériumokat. Az ICAT-ra eddig mindig csak az első napokra mentünk, úgyhogy úgy jöttünk el, hogy nem tudtunk semmit. Most az utolsó napokon mentünk, úgyhogy így már konkrét ismeretek birtokában jöttünk el onnan. A kékúszói úton hallal kapcsolatban számomra egyértelmű, hogy amit korábban nem tettünk meg, azt jó volt most megtennünk a kvóta elosztásával kapcsolatban, és Korábban ugye a Shell szerepelt, most mélyre helyettesítettük ezt, ez a kisebb hajók kvótájára vonatkozott, de szerintem mindenképpen jól sikerült ez a megállapodás. A nagy probléma a trópusi tóhal fajokkal volt kapcsolatos, ezt akkor már felvettettük, és lezárásképpen még szeretnék köszönetet mondani. Én nagyon kritikus vagyok gyakran a bizottsággal szemben, most kevésbé, és volt már más ülésekkel kapcsolatban tapasztalatom, amikor a bizottság irányította a tárgyalásokat, Jensen kolléga, és most köszönetet szeretnék mondani neki, mert nagyon előzékeny volt a parlamenttel, parlament irányában, mindig tájékoztatott bennünket, annak ellenére, hogy gyakran nehéz volt a szövegek tárgyalása, de mindig megtaláltam módját annak, hogy ülésezzen velünk, és látom bólogat az elnök asszony is. Azt hiszem, hogy ezért mindenképpen hálásak kell legyünk a bizottságnak. Amikor bírálok, akkor bírálok, amikor elismerek, akkor amikor elismerően nyilatkozom, akkor elismerően nyilatkozom, mint ebben az esetben. El kell ismerjük, hogy a parlamenti csapattal szemben nagyon jól jártak el. Köszönöm szépen! és eh, Jensen úr is talán szeretné röviden kommentálni. Úgy tűnik, hogy kitűnő munkát végzett. Egy pillanat, egy pillanat. Egyetlen dologról megfeledkeztem, és mivel Jensen úr fog hozzászólni, nekem nagyon tetszik a kisüzemi eh, halászat definíciója az irányítási tervről, tervből, ezt talán átmásolhatnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm Kuhn, Mátó és Ágilére képviselőknek az elismerő szavakat. Ez egy vegyes találkozó volt. Voltak ugye kudarcok, voltak sikerek. Azt hiszem, hogy a nagy eredmény számunkra az a kék úszói tonhajra vonatkozó irányítási terv elfogadása volt. Korábban ugye voltak büntetőjogi vizsgálatok is illegális kereskedelemmel kapcsolatban, ezért mi egy kicsit szorongva mentünk be, hogy valójában ez befolyásolja-e, vagy el lehetetleníti a tárgyalásokat, de aztán kiderült, hogy meg tudtunk birkózni ezekkel az esetekkel, ugyanis képesek voltunk a különböző delegációkat biztosítani afelől, hogy az illetékes hatóságok behatóan megvizsgálják majd ezeket az ügyeket, és meg is teszik a szükséges lépéseket, amint lezárulnak a vizsgálatok. De úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés volt. A kék úton hallal kapcsolatos terv bizonyos elemei nagyon célzottak voltak, azokat a kérdéseket próbálták kezelni, amelyek szerintünk gyenge pontok voltak, például az élő hal kereskedelemmel kapcsolatban. Két-három nagyon fontos eredményt elértünk, például a random, a szúropróbaszerű ellenőrzéseket, és így minden évben majd majd szigoríthatunk is az intézkedéseken, amennyiben erre szükség van. Ez egy nagyon fontos vívmány, és ugye a kisüzemi halászatot is említették, ez gyakorlatilag az első alkalom, hogy egy olyan kérdés, amely elég heves vitát szít, most nem tette ezt, mert az artisanal szót elkerültük, és ezáltal elkerültük a szokásos megosztottságot is. Volt egy ilyen opcionális lista különböző kritériumokkal, és végeredményben nem volt vita, ami elég meglepő volt, ugyanis van ennek egy nagyon fontos szociális vetülete is. Szeretnénk jelezni, hogy azon kisüzemi halászok, akik a helyreállítási terv miatt komoly árat fizetnek, ők visszatérhetnek. És egy másik jelentős vívmány, amelyet szerettem volna hangsúlyozni, az az egyezmény módosítására vonatkozik. Ez most már közvetlenebb módon tér ki a cápákra. Eddig csak járulékos fajokként tudunk utalni rájuk, de most sokkal jobb alappal rendelkezünk. A politikai vita persze nem fog megszűnni egyik napról a másikra. Például a cápa halászat kapcsán megint volt három ország, amely nem támogatott, de a támogatók sora évről évre hosszabb. Úgyhogy valóban komoly intézkedéseket hozunk a cápákra vonatkozóan is osztjuk mi is a trópusi tonhalak kapcsolatos csalódottságot. A tudományos tanács nagyon homályos, egy nagyon törő javaslatot terjesztettünk elő, ezt nagyon nehéz volt elfogadtatni a tagállamokkal, de úgy gondoltunk, hogy valami hiteleset kell az asztalra tennünk, amiben látható, hogy az EU komolyan veszi a tárgyalásokat kezdettől a végéig. Ezt készténként is a delegációk elé tárhattuk volna, de nem tettük ezt meg, és azt sajnáltuk, hogy csak Dél-Afrika, amikor a végleges változatot látták, bármilyen oknál fogva, úgy dönt, hogy a konszolált változatból kitörli az összes javaslatunkat, ezért nem tudtuk ezt támogatni. Itt valóban az összes ellenőrzési elem eltűnt, és semmi garancia nem volt arra, hogy elősegítjük az állomány helyre állítását. Ez volt a fő célunk. Szerettünk volna a fejlődő országok elvárásainak is megfelelni, de csak akkor, ha ezzel egyidejűleg biztosíthatjuk az állomány helyre állítását is. Ezek az elemek, amint eltűntek, már semmilyen biztosítékunk nem volt, hogy az állomány is helyreállhat, úgyhogy most erre jövőre majd vissza kell térnünk, de már az ülésen is elmondtuk, hogy nem tervezzük azt, hogy hátradőlünk és semmit nem teszünk, hanem megpróbálunk egy nagyra törött tervhez támogatókat szerezni, és majd ezt a tervet jövőre ismét előterjeszteni. Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy a parlamenti delegációt is ilyen szorosan bevonták ebbe a munkába, ezt nagyon nagyra értékeljük. Ezzel akkor le is zárhatjuk ezt a pontot. A következő ülésünkre január 23-án és 24-én kerül sor, és lehet, hogy tartunk egy korábbi rendkívüli ülést is, hiszen az Aguilera jelentésről szavazzunk, de ezt majd csak később tudjuk megerősíteni. Köszönöm a kollégáknak, és akkor kellemes ünnepeket is kívánok már, hiszen további bizottsági ülés nem tartunk karácsony előtt. Köszönöm a munkát. And goodbye.